Önök, hölgyeim és uraim! Tudom, hogy nem könnyű elkezdeni a munkát csütörtök délelőtt, de itt vannak a fontos személyiségek a körünkben, úgyhogy kezdjük is a megbeszélést. Ma délelőtt a balkáni műveleteit fogjuk a CSDP-nek megtárgyalni. Három misszióról lesz szó. Először az EULEX koszovói misszióról, Klesz Kompenhauernek és Yves de Kernbonnálnak szeretnék köszönetet mondani, hogy megjelentek a körünkben. Ők egy boszniai operációról fognak beszélni, és azután egy Europol misszióról lesz szó Bosznia-Hercegovinában. Nagyon lényeges, hogy ezekről a műveletekről szót ejtsünk a CSDP szempontjából ez egyfajta laboratóriumként működik ez a térség. A 90-es években kiderült, hogy szükség van erre a féle fellépésre, és az Európai Uniónak a hitelességét is bizonyította ez a régióban. Ami az EULEX Koszovó operációt illeti, tudjuk, hogy Koszovó még mindig nagyon kényes kérdést jelent, Erről mindenki meggyőződhetett, amikor tegnap Szutanovács úrral cseréltünk eszmét a szerb védelmi miniszterrel. Most a CSDP misszióról szeretnénk szót ejteni, és ne térjünk ki Koszovó jogállására, ez nem célunk ma délelőtt. Az EULEX nagyon kényes politikai helyzetben működik. Koszovó jogállásának kérdésköre miatt. Ez közös fellépést jelent a 27 tagállam egyhangú véleménye alapján. Senkinek nem tért el a véleménye, attól függetlenül, hogy mi Koszovó jogállása. Jó magam, részt vettem Koszovó státuszával kapcsolatos megbeszéléseken, tárgyalásokon és ott abból indultunk ki, hogy az EU részt vesz ebben a munkában, függetlenül attól, hogy mi a jogállás, hiszen a jogállamiság más kérdés, mint a, mint a jogállás. Az EULEX a legjelentősebb misszió, és nagyon fontos és nagyon ambiciózus feladat kvalitatív szempontból, mert az EULEX-nek végrehajtói jogköre van rendőrségi területen, és láttuk, hogy milyen nehéz feladatot jelent ez az EULEX bevetésében, Belgrádban, Pristinában, a különböző fővárosokban, és bírálták ezt a missziót. Véleményem szerint sok esetben ez a bírálat túlzott és ellentmondásos. Az utóbbi fejlemények is igen ellentmondásosak voltak, és további bírálatokat váltottak ki. Sokan azt várják, hogy ez a misszió nagyon hamar látványos eredményeket hozzon, de más területeken is türelmesnek kell lennünk, és a részletekre is figyelmet kell fordítanunk. Az EULEX-nek nem az a feladata, hogy úgy tűnjön, hogy valamilyen munkát végez, hanem eredményeket várunk tőle, és nagyon fontos eljárásrendet kell, pontos eljárásrendet kell követnie. A földrajzi bevetés tekintetében ez Koszovó északi részét illeti. Ez egy nagyon kényes, problematikus körzet. akik jobban szeretik a látszatokat, mint a hatékonyságot, azért azoknak is elmondanám, hogy nagyon megfelelő ez a fajta eljárási mód, és most meg is adom a szót Krampenhauer úrnak. Ő az EU civil műveletekért felelős parancsnoka. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az önök körében ma délelőtt. Ez a második alkalom, hogy az albizottsággal találkozhatom. Én a CSDP civil misszióját képviselem. Első alkalommal, amikor találkoztunk, Kárdetrup úrral is egyeztettünk, az afganisztáni misszió felelősével. Megtiszteltetés és öröm számára, számomra, hogy Yves de Karma Bóral együtt lehetek itt, és egyeztethetünk ennek a fontos projektnek a jövőjéről. Angolul folytatnám. Today's meeting. I think today's meeting ami a mai ülést illeti, nagyon időszerű ennek a megszervezése. Mitrovicában emlékeztetek minket arra, hogy milyen fontos kihívások állnak a következő hónapokban az EULEX előtt. A jövőre nézve ajánlásokat kell tenni a következő két évre való meghosszabbításra nézve, és ez az erőfeszítéseinknek a fókuszpontja. Három nagyon fontos kihívást látok magunk előtt. Először is az EULEX átmeneti időszakhoz érkezett, hiszen most érkeztünk el a házkutatásokhoz, a különböző híresztelésekkel kapcsolatosan, és ez a közvélemény vélekedésére is hatással lesz. És ez kikövezte az utat, hogy megerősödjön erőteljesen a jogállamiság Koszovóban. Ezeknek a nyomozásoknak a kezelése időt igényel majd. És támogatásra is szükség lesz, nem csak az önök részéről és a tagállamok részéről, hanem a nemzetközi partnereink részéről is. Számítunk önökre is ebben a dialógusban Koszovóval, és reméljük, hogy támogatni fogják az EULEX szerepvállalását. A bűnözés és korrupcióval szembeni harc folytatódik, nem csak Pristinában, hanem Koszovó teljes területén. Az északi térségben a helyzet továbbra is nagyon nagy kihívást jelent. az operatív előrelépést, haladást az is alátámasztja majd, illetve támogatja, hogyha politikai támogatást kapunk. Folyamatosan próbál terjeszkedni az északi területen is ez a misszió, és kiterjeszteni hatáskörét a rendészeti és igazságügyi területeken egyik legfontosabb feladat a koszovói szerb bírák ismételt bevonása ebbe a tevékenységbe. Ez nehézséget jelenthet bizonyos területeken a következő hetekben. De minden esetre folytatjuk a munkát, és reméljük, hogy az új bírósági tanács megkezdi majd a működését a jövőben. és egyfajta elretentő erőként is kívánunk jelen lenni a térségben. Ezzel párhuzamosan ez a harmadik gondolatom, továbbra is erősítjük a koszovói intézmények professzionális jellegét. Ez biztosítja az erőfeszítéseink fenntarthatóságát és fokozatos átmenetet objektív benchmarkok alapján. Ez az alapja a partnerségünknek a koszovói hatóságokkal, és a mandátum meghosszabbítását is ebben a kontextusban kell értelmezni. Mindezek alapján természetes, hogy a koszovói hatóságok feladata hogy a jogállamiságnak nagyobb teret biztosítsanak. Bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani, és most vissza is adom a szólás lehetőségét. Köszönöm szépen, Kloppenhauer úr. Yves de Kermavon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a Védelmi és Biztonsági Bizottságot. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek az önök körében, és tájékoztatást adhatok az EULEX koszovói misszióról. Először is azzal kezdeném, hogy elnézést kérek, hiszen eredetileg április 27-én kellett volna itt megjelennem. Nagy sajnálattal kénytelen voltam törölni utolsó pillanatban az utazásomat, nagyon fontos fejlemények miatt, koszovói fejlemények történtek, és ezért Pristinában kellett maradnom. A közlekedési és kommunikációs minisztériumban történt házkutatásokra gondolok, Hunasek asszonynal találkoztam Pristinában ha, ha köz, ezt követően. Sajnálom, hogy ezt a tájékoztatást halasztani kellett, és remélem, hogy elfogadják az elnézés kérésemet. Remélem, hogy most kárpotolni tudom önöket. Az előadásom három részből áll. Egy rövid bevezetővel kezdem a misszió fő fő pontjainak leírásával. Ezután a missziónak a legfontosabb eredményeire térek ki, végül pedig felhívom a figyelmüket különböző kihívásokra. Azzal kezdeném, hogy ennek a missziónak melyik a legfontosabb jellemzői. Az EULEX, mint önök is tudják, az a legnagyobb CSDP misszió 1700 EU-s személyzettel és 1049 helyi személyzettel. Mind a 27 tagállam részt vesz ebben a misszióban, illetve hat harmadik ország is, az Egyesült Államok, Kanada, Horvátország, Norvégia, Svájc és Törökország ezek. A jelenlegi költségvetés 155 millió euró, Mindannyian tudjuk, hogy mit jelent ez a CSDP költségvetés egészén belül. Ez az első CSDP misszió végrehajtói megbizatással. Ez nagyon lényeges. De hangsúlyoznám, hogy a legfontosabb tevékenység ennek a missziónak a monitoring, a segítségnyújtás és a tanácsadás a koszovai hatóságoknak a jogállam kiépítése területén. Nagyon fontos alapelvek az elszámoltathatóság és a felelősségvállalás. A koszovói hatóságok maradnak vezető szerepben. Európai színvonalat kell elérni, és a mi feladatunk, hogy ebben segítsük a hatóságokat. Múlt hétfőn tartottam a miniszterelnökkel a heti megbeszélésemet, és hangsúlyoztam, hogy milyen lényeges, hogy a koszovói hatóságok vállaljanak vezető szerepet a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcban, és ő is támogatta ezt a kijelentést. Nagyon fontos, hogy erős partnerség alakuljon ki a felek között. Az EULEX technikai misszió, ezt hangsúlyoznám, nem politikai jellegű a mandátuma világos, a jogállam kido, kiépítésére vonatkozik, nem pedig Koszovó jogállásával foglalkozik. Az EULEX alapítókiratát mind a 27 tagállam elfogadta, azok is, akik a koszovói jogállással kapcsolatosan eltérő véleményen vannak. amíg meg nem változtatják a misszió mandátumát, ez a munka folytatódik. A legfontosabb jellemzője ennek a missziónak, hogy integrált misszió jellegét tekintve. Három elemből áll, rendészet, igazságügy és rendőrségi munka, és mind a három összetevő alapvető jelentőségű a misszió sikere szempontjából. Ez nem könnyű feladat. Koszovó nagyon összetett munkakörnyezetet jelent, különböző szakmai, jogi és kulturális háttérből érkezett a személyzet különböző tagjai. Az igazságügy és a rendőrség között az együttműködés nagyon nagy kihívást jelent időről időre. A rendőrségi komponens messze a legnagyobb súlyú összetevője missziónak, Egy IPU és egy FPU működik Pristinában, és a második legnagyobb összetevő az igazságügyi összetevő. 25-ből 18 ügyész tartozik ide, és a bírókból 51-ből 26. Nagyon fontos, hogy bírók és ügyészek álljanak munkába ezen a területen, de még mindig hiány van az ilyen szakemberekből. Nagyon fontos biztosítani a bírók teljes függetlenségét, és az ügyészség autonómiáját. Ezek az alapelvek nagyon fontosak, még akkor is, hogyha a munkakörülmények a mu- egy misszióban egy ilyen komplex mandátum kapcsán egészen eltérnek a szokásos munkakörülményektől, amelyekben az a bírák általában dolgoznak, illetve az ügyészek. És a vámügyi összetevő a legkisebb, de egyre nagyobb hatáskört kap, hiszen egyre több feladatot bíznak erre az elemre. Erre majd visszatérek a tájékoztatás során. Szeretnék kitérni néhány eredményünkre. Először is azzal kezdeném, hogy hangsúlyoznám, hogy a Koszovó egész területére kitered ez a bevetés. Emlékeztetném önöket a 2007-es New Yorki megbeszélésre, az új biztonsági tanácsi határozatra, amely a 44-es határozatot váltja fel, illetve 2007 végén egy tojka tárgyalás is volt erről a tényről, erről a témakörről. 2008. februárjában vívta ki önállóságát Koszovó. És különböző atrocitások történtek az ezt követő időszakban, és egy rendőrtiszt is meghalt ezekben az atrocitásokban. Tehát ez egy nagyon nehezen kezelhető környezet. 2008. decemberében vetették be az EULEX-et, és ezt Koszovó egész területére vonatkozóan hajtottuk végre az igazságügyi komponens, a Mitrovicai Bíróságban összpontosul, illetve folyamatos rendőri jelenlétet biztosítunk a rendőrségi komponens keretében. Egyetlen incidens sem történt ennek a munkának a végzése során, és különböző személyeknek kell most köszönetet mondanom azért, hogy támogattak engem, illetve támogatták a missziót, egy olyan missziót, amely először lehetetlen küldetésnek tűnt. Az északi térség egyfajta vámentes övezetté vált, ebből kellett kiindulnunk, ezért nagyon nagy megelégedésem szolgált, amikor a médiában a következő kijelentést olvastam a vám őrség vezetésétől idén, március 31-én. Azt mondták, hogy ez az év jobb volt, mint a korábbiak, hiszen az EULEX jelenléte segített, hogy felvegyük a harcot a bűnözéssel és a csempészéssel. 80%-kal növekedett csökkent a csempészet egy év alatt. Egyébként ez egy két millió eurós üzletet jelent hevente. Persze sokan megpróbálják megakadályozni, hogy az EULEX eh, elvégezze ezt a munkát. Megpróbálták, de nem sikerült. Az EULEX sikeresen fenntartotta a kapunál a jelenlétét folyamatosan, és ez a KFOR-ral folytatott együttműködésnek is az eredménye. Mindig támogattak minket, amikor szükséges volt. Megragadnám az alkalmat, hogy hangsúlyozzam, hogy a KFOR-ral való együttműködés minden szinten olyan színvonalú, hogy ezt már javítani sem lehetne. Nagyon fontos, hogy megértettük, hogy mit kérhetünk és mit nem kérhetünk a KFOR-tól. Korábbi alkalmakkal is voltam már Koszovóban, és ez is segített ahhoz, hogy tudjak alkalmazkodni egy ilyen nagyon komplex környezethez. Az EULEX-nak a következő fontos eredménye, hogy egy évvel ezelőtt a koszovói albánok elkezdték újraépíteni házaikat egy etnikailag vegyes területen Észak-Koszovóban, és ezek az épületek, ezek a házak elpusztultak a háborúban, és az elmúlt tíz évben üresen álltak. A koszobói szerbek ellenezték az újra építést, és újra Nikai erőszak a két csoport között, és ez nagyon fontos próbája volt az EULEX beavatkozásának. A koszovai rendőrség nem tudta kezelni akkor ezt a helyzetet. Az EULEX rendőrség sikeresen beavatkozott. A KFOR teljes együttműködésben az EULEX-el készen állt a beavatkozásra, de nem volt felhatalmazása erre. Az EULEX elkötelezett, hogy arányosan használja a végrehajtói hatalmát ebben a komplex környezetben, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a NATO úgy döntsön, hogy elkezdi leépíteni a jelenlétét Koszovóban és növelte az EULEX hitelességét is ez a lépés, ami az igazságügyi területet illeti emlékeztetném önöket arra az elmaladásra, amit felhatalmaztak, hiszen, felhalmoztak, hiszen nagyon gyenge ott az igazságügyi szervezet. In addition, access to the necessary office space from UNMIC a Jun még csak nagyon késői szakaszokban kap hozzáférést a dokumentumokhoz. Természetesen ez kapcsolódik az új ENSZ határozathoz is. És nagyon fontos, hogy ehhez a helyzetet komplex módon átlássuk. Nem akarok a részletekre kitérni, amelyeket tárgyalt az igazságügyi komponensünk, szervezett bűnözés, háborús bűnök, egyéb témakörökben tevékenykedünk minden bíróságon, minden bíráskodási fokon. Most nem akarok a részletekbe belebocsátkozni az esetek tekintetében, de felhívnám a figyelmüket, hogy a hatóságok koszovai albán tanúkat hívtak meg, 11 ilyen tanút, hogy tanúságot tegyenek. A koszovóiak nem egyeztek ebbe bele. Már ez az ügy is nagy előrelépést jelent a Belgrád és Pristina közötti jogi együttműködésben. Az EULEX nagyon fontos szerepet játszott ennek a folyamatnak a az elősegítésében. Bizonyos szakértők szerint ez a legpozitívabb fejlemény évek óta a háborús bűnök feltárása területén. Megemlíteném azt is, hogy feltértünk Aska térségében egy nagyon fontos visszaélést, Az EULEX kihasználja a Belgráddal fenntartott kapcsolatát. Én kétszer ellátogattam már Belgrádba, illetve Skopjeban és Tiranában is voltam. Különösen a szervezet bűnözéssel kapcsolatos témákról egyeztettünk. Belgrádban is van egy regionális irodája az EULEX-nek és általában technikai egyeztetésekre megyünk Belgrádba, az igazságügyi, belügyi minisztériumokba, illetve a pénzügyminisztériumhoz. Szoros együttműködésben állunk Szorenzen úrral, a belgrádi főképviselő munkatársával. És többek között formálisan tájékoztatjuk egymást a régiót sújtó szervezett bűnözéssel kapcsolatosan különböző technikai megoldásokat is kidolgozunk az igazságszolgáltatás és a vámügy területén. Az EULEX a mandátumán belül a korrupcióval és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos is fellép. A közlekedésügyi és távközlési minisztériummal való együttműködésünk ennek konkrét példája. És ez még csak a folyamat eleje. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Peter Facenek köszönetet mondjak a politikai iránymutatásáért és segítségéért olyan esetekben, amikor nehéz politikai döntéseket kellett hozni. Nagy örömömre szolgál, hogy a koszovói kormány márciusban egy korrupció ellenes munkacsoportot hozott létre a koszovói ügyészségi hivatal keretén belül. Öt koszovói ügyész és három EULEX ügyész részvételével. A miniszterelnök kérésére én azt kértem, hogy az igazságszolgáltatási komponensen belül vizsgáljuk meg, hogy ennek a munkacsoportnak hogyan lehetne a hatékonyságán javítani. Az elmúlt hónapban a miniszterelnökkel közösen ellátogattunk a CPS Kához és felhívtuk a figyelmüket, hogy mennyire fontos a szervezet bűnözéssel és a korrupcióval szembeni fellépés, mégpedig a partnerség alapján. Ezt Koszovó nagyon komolyan veszi, és éppen ezért nagyon hálásak vagyunk a bizottságnak, hogy mi is hozzájárulhatunk a következő jelentés összeállításához. Ez az egyik példája a kiváló együttműködésünknek. Ami pedig a további feleket illeti, szeretném kiemelni, hogy a Koszovóban jelenlévő szereplőkkel kiváló kapcsolatunk van. Tacsi miniszterelnök úrral hetente találkozunk, ő folyamatos érdeklődést mutat az EULEX munkája iránt, és komoly politikai érettségről tett tanúbizonyságot, amikor az egyik minisztériumokban tartottunk házkutatást. Az a koordinációs hivatalban én magam is részt, veszem, részt veszek, és három havonta, három hetente ülésezünk, három mind a három komponens területén a pénzügyminiszter, az igazságügy, a belügyminiszter képviselőivel közösen. Folyamatos kapcsolatban vagyunk egyébként a civil szervezetekkel is Koszovóban, ami pedig a misszió nyilvános vagy elszámoltathatóságát illeti, meg kell mondanom, hogy az emberi jogi felvizsgálati panel első ülésére most került sor, és ez egy komoly előre lépés a folyamat során. És akkor most térjünk rá az északi térség helyzetére. A többi EU e képviselettel egy közös konferenciát szerveztünk március 20-án, amelyen a bizottság képviselője is részt vett. És ez is jelzi, hogy milyen komoly hatással vagyunk ezen a, ebben a térségben. És szeretnénk a jelenlétünket még erőteljesebbé tenni. Az Egyesült Államok rendőri és vámügyi képviselői is aktívan részt vesznek a szervezet bűnözés és a korrupció elleni küzdelemben. 15 vám tisztviselőt jelöltünk ki, akik segítenek a térségben folytatott munkánkban, illetve a hatékonyságunk további javításában. Itt a kapuknál teljes körű vámvizsgálatokra kerül sor. Az orosz szövetséggel is együttműködünk, és ennek a kérdésnek vannak olyan vonatkozásai, például az adóbevételek elosztása, amelyek politikai jellegűek és túlmutatnak az EULEX mandátumán. A rendészeti komponensen belül megfelelő intézkedésekre kell sort keríteni, hogy megfelelően feltöltsék a rendőri szervezeteket az északi területen. Az igazságszolgáltatási komponens rugalmasabbnak bizonyult a és létrejött az északi területen is a megfelelő igazságügyi szervezet a márciusi támadás során elszenvedett károk ellenére. És szeretném most méltatni a kormányzat igen komoly munkáját, aminek révén az épületek biztonságát, illetve az épületekbe való bejutást biztosította. Az EULEX személyzettel kezdtünk, aztán azon dolgoztunk, hogy két al- koszovói albán és két koszovói szerb bírát is bevonjunk ebbe a munkába. Mindaddig, amíg a jogállamiság helyzete nem normalizálódik az északi területen. És nagyon fontos ezt a helyzetet biztosítani, mielőtt további lépésekre kerítünk sort. Eddig sikeresek voltunk, és nem kényszerültünk visszalépni, és továbbra is fennkívánjuk tartani ezt a lendületet. És akkor most térjünk rá a szerb kisebbség, illetve a kulturális örökség kérdésére, ami egy igen kényes kérdés Koszovóban. Az ortodox egyház még működik Koszovóban, az EULEX a, támogatja a rendőrség munkáját, ami kiváló munkát végez. Márc, eh, május 20-án találkoztam az illetékeseket, és nagyon nagy megelégedéssel nyugtáztam a helyzetet. Szoros kapcsolatban állok a görög nagykövet úrral, aki ezt az intézkedést is eh, segíti. A eh, USA KFOR konferencián eh, március 16-án eh, er, ez is szóba került, eh, amin én társelnőként szerepeltem. A KFOR-ral való kapcsolatunk egészen kiváló. és az északi, északi Atlanti Tanács koszovói látogatásán is találkoztunk. Először is szeretném megemlíteni, hogy milyen komoly administratív és logisztikai kihívásokkal került szembe a missziónk. Ezek a kihívások még mindig bizonyos mértékig fennállnak, és sajnos azt kell mondanom, hogy a jelenlegi eljárások nem alkalmasak a misszió munkájához nagyon gyakran eh, bizonyos eh, eljárások túl hosszú időt vesznek igénybe, illetve folytonos gondot okoz eh, az utánpótlás felvétele. Én azt kértem, hogy 2000 új munkatársat és ezer nem, ebből ezer nemzetközi, ezer helyi munkatársat alkalmazzunk, mégpedig haladéktalanul. De erre nem került időben sor. A nemzetközi politikai helyzet, ami igen bonyolult, szintén komoly kihívásokat támaszt. A Junmik sikere tekintetében. És a, ez főleg a válság területeken érvényes, és ez aláássa a KBVP hitelét, hitelességét nagyon sokat segítene, hogyha egy logisztikai tanulmány készülne a tekintetben, hogy hogyan lehet a KBVP missziók logisztikai szervezését tovább fejleszteni. Meg kell említenem, hogy bizonyos területeken a misszió komoly személyzet hiányjal küzdött, és jó lenne, hogyha a fővárosaikban kellő támogatást biztosítanának a misszió számára. Fontos, hogy a misszió tagjai miután hazatérnek, megfelelő méltatásban részesüljenek. ahhoz, hogy ezekkel a kihívásokkal meg tudjunk küzdeni, többek között a Brüsszelben is erősíteni kéne a központi irányítást, ezzel időt, energiát és pénzt lehetne megtakarítani, amikor a jelöltek szakmai alkalmasságának megítéléséről van szó. A szerződéses állománynak állományjal kapcsolatosan szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az ezen a téren nyújtott segítségért. A pénzügyi igazgatás, a pénzügyi gazdálkodás területén jó lenne, hogyha bizonyos változá- a változásokat minél előbb meg tudná a misszió, annak érdekében, hogy a munkatársakat kellően tudjuk tájékoztatni. Végezetül pedig meg kell említeni, hogy nem lehet politikai jellegűvé tenni ezeket a kihívásokat. Azért vagyunk Koszovóban, hogy megteremtsük a jogállamiságot, közelítve azt az EU standardokhoz. Az EULEX nem azért van Koszovóban, hogy ott ellássa az államigazgatást, akár az ország bármelyik részében is, hiszen ennek komoly politikai kihatásai lennének. Gondolok itt például arra, amikor politikai vezetőket, vezetőkkel ellen emelnek vádat. Nagyon fontos, hogy az, a nemzetközi közösség egységét megőrizzük, hiszen ez biztosítja a missziók hitelességét, de legalább ennyire fontos a bírák autonómiájának biztosítása is. Az EULEX eltökélt, hogy a lendületet továbbra is fenntartsa, és ezt a mandátumot egy nagyon nehéz politikai környezetben ellássa. Az északi terület külön nehézséget jelent, és ott fokozatosan eh, valósítjuk meg a politikánkat, eddig sikerrel, és nagyon hálásak vagyunk, eh, hogy folyamatos támogatást kapunk Brüsszeltől, eh, Ashton Báronőtől is például. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és természetesen örömmel válaszolok a kérdéseikre. Monsieur Monsieur Kermabon, merci pour ces... Nagyon szépen köszönöm Klompenhauer úrnak és Kermaban úrnak ezeket a nagyon részletes beszámolókat, és biztos vagyok benne, hogy jó sok hozzászólás lesz. Elnézést szeretnék kérni, hogy el kellett napolnunk az eredetileg április 27-ére kitűzött megbeszélésünket. Most már hallottuk, hogy miért kellett ezt elhalasztani. Lunacek asszonynal is találkoztunk, aki a koszovói helyzet előadója. Ön korábban a KFOR élén állt, illetve a francia csapatot vezette, tehát komoly tapasztalatokkal rendelkezik, és említette, hogy milyen problémák merültek fel például az USA, NATO csapatokkal vagy missziókkal való együttműködés kapcsán két szintér volt, és helyszínen is felmerültek problémák Afganisztánban, ezek súlyosabbak, mint Koszovóban. Említette, hogy milyen kapcsolatban áll a KFOR katonai vezetőivel, és hogy ez milyen segítséget jelent. Tehát ki miért felelős, mennyiben vesz ön részt a folyamatokban, mennyiben vesznek részt a közrend biztosításában. Én most gondolok itt a koszovói rendőrségre, a KFOR csapatokra és az EULEX missziókra. Mi a kapcsolat közöttük, ha erről néhány szóban beszámolna? És egy politikai kérdés is felmerül. A Lisszaboni szerződés ratifikálását követően egy akció szolgálat jön majd létre, arra vonatkozóan, hogy az EU hogyan lép fel Koszovóban. Amikor én Koszovóban jártam, öt különböző zászló, zászlót láttam az egyes épületek előtt, és ezzel egy kicsikét azt hiszem, hogy zavaros kép alakul ki arról, hogy az európaiak mit tesznek, illetve a koszovóiaknak mi a dolguk, és hogy önök pontosan milyen szerepet játszanak ebben az egész körben. Mit tesznek annak érdekében, hogy az EU-ról kialakított képen javítsanak. Először is Lunácsak asszonynak adok szót, mint a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, de Cameron úr, hogy itt van velünk, és természetesen elfogadom a bocsánat kérését, hiszen én is akkor jártam Koszovóban. Egy kicsikét csalódtunk a kollégáimmal, amikor április 27-én nem tudott megjelenni, de most már értjük, hogy miért. Én azzal ke- szeretném kezdeni, hogy én is szeretnék gratulálni az EULEX munkájához, különösen ebből a szempontból a nyomozások, a nyomozati munka megindításában, illetve a közlekedésügyi minisztériumban lefolytatott házkutatáshoz, még a miniszter irodájában is. Természetesen előre akarunk lépni, és ki akarjuk vizsgálni a korrupcióban résztvevők, úgy, résztvevő úgymond nagy halak ügyét. Április végén én már éreztem, hogy az emberekkel, akikkel az utcán, vagy az éttermekben, a repülőtéren találkoztam, mindenki úgy vélekedett, hogy az EULEX hasznos munkát végez. A lakosság körében komoly elvárások vannak az eulex szemben, nem pusztán a rendészeti munkában, hanem a tekintetben is, hogy fellépjünk a korrupcióval szemben. Háromszor jártam Koszovóban azóta, és azt hiszem, hogy a koszovói polgárok e tekintetben komoly elvárásokat tanúsítanak az EU, illetve az EULEX iránt. A korrupció átszövi a mindennapjaikat, és ők azt szeretnék látni, hogy a magas polcokon ülőket is velük szemben is vádat emeljenek, illetve velük szemben is meginduljanak a vizsgálatok. Tehát ez nagyon fontos. Nem pusztán a koszovói állampolgárok vagy a kormány szempontjából, hanem az EU hitelessége szempontjából is Koszovóban, amikor a függetlenséget kikiáltották és az ezt követő bizonytalanságot figyelembe véve, hiszen nem minden EU tagállam ismerte el akkor Koszovót. Tehát mindenre tekintettel azt hiszem, hogy most teljesítenünk kell, valamit fel kell mutatnunk a mandátumunk keretében. Én nagyra méltányolom, amit önök ott tettek, a, mit az igazságszolgáltatás területen a bírák és az ügyés, ügyészek tettek, de ez még nem a folyamat vége. Tudjuk, hogy az elmúlt hetek során történt néma, némi gyakorlás részben az USA részéről, és néhány tagállami kormány részéről is, hiszen ők attól tartanak, hogyha ebben az irányban folytatjuk a munkát, akkor a stabilitás kerülhet veszélybe. Nekem az a az érzésem, hogy nem ez a helyzet. Koszovó mára és ez az elmúlt két évben is megmutatkozott, eljutott egy olyan helyzetbe, hogy már alig van, vannak erőszakos incidensek. Egyre inkább kialakul a jogállamiság, és a kivizsgálások nak tehát tovább kell folytatódnia, és vádemelésre kell sor kerüljön, akár miniszterekkel szemben is. Ha esetleg őket őrülük kiderül, hogy ártatlanok, akkor természetesen el kell vetni a vádakat, de ha nem, akkor le kell folytatni az eljárásokat. Tehát én nagyra méltányolom az önök teljesítményét egy igen nehéz időszakban, ez még nem zárult le. Tehát ezt a munkát folytatni kell, mindenkivel szemben fel kell lépni, aki a korrupcióban bárhogyan is érintett. És itt nem csak egy pártról van szó, a miniszterelnök pártjáról, hanem bármelyik szeméről, bármelyik politikai pártról, bárkiről, politikai hozzátartozástól függetlenül, aki részese a szervez, szervezett bűnözésnek vagy a korrupciónak, bíróság elé kell, hogy álljon. Itt említette a személyzet hiány problémáját. 5000 rendőr, 50 bíra és ügyész, és 21 néhányan a vám területén. A jelentésemben én is utalok arra, hogy nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok még több embert, szakértőt, főleg bírókat és ügyészeket bocsássanak rendelkezésre. Tehát ezt mi megtesszük, de ön szerint mit tehetnénk még annak érdekében, hogy rábírjuk a tagállami kormányokat, hogy küldjenek még igazságügyi szakértőket. Nagyon sok rendőr van, a koszovói rendőrség is igen jó munkát végez. Az a múlt vasárnapi mitrovicai esemény végül is azért nem fajult el, mert a rendőrség ezt rögtön megállította. Tehát a kérdésem lényege, mit tehetnénk annak érdekében, hogy még több bíró és ügyész álljon rendelkezésre? Amit én problematikusnak tartok, és ez a probléma már az előtt jelentkezett, mielőtt a korrupciós ügyeket elkezdték kivizsgálni, Adinkurti ügye, ez még a függetlenség kinyilvánítása előtti időkre nyúlik vissza, amikor is többeket lelőttek, és Kurdi úrnak most kell megjelenni a bíróság előtt tanúként, ugyanis nem ismerte az EULEX-et, mint az igazságszolgáltatási rendszer részét. Nagyon sokan, még akik nem osztják ezt a politikai véleményt, is támogatták. Ön szerint ezt az ügyet hogyan lehet lezárni, vagy le lehet-e zárni? Hiszen ez sem használ az EULEX-ről kialakult képnek, vagy az EULEX hitelességének. A román tisztek tehát azok a tisztek, akik a lövéseket leadták, végül is nem kerültek bíróság elé, és a Kurti urat most azért próbálják elítélni, amiben nem bűnös. Ez a koszovói közvéleményben nem javított az EULEX-ről kialakult képen. Ennek a politikai dimenzióját is figyelembe kell venni. E amikor pedig az EU és román tisztviselőkről beszélünk, akkor emlékezzünk arra néhány héttel ezelőtti szomorú esetre, amikor két román EULEX, azt hiszem rendőrtiszt, tehát csempészésen értek, cigarettát csempésztek át a határon. El tudnám mondani, hogy ezzel kapcsolatban mi történik? Hiszen az rendkívül fontos, hogy az EU tagállamok bíróság elé állítsák őket. Ellenkező esetben, hogyha mi Koszovóban jogállamiságot szeretnénk látni, és ezért harcolunk, ugyanakkor azt csak akkor tehetjük, hogyha a saját tagállamaink is keményen lépnek fel, amikor ugyanezekről a bűnökről van szó. Tehát a cigarettacsempészés bűn, ha pedig EULEX tisztviselők teszik ezt, akkor ez ugyanúgy bűn, és éppen ezért bíróság elé kell állítani. Tehát szeretném tudni, hogy áll ez a dolog. Ami pedig az északi területeket illeti. Én magam is meglátogattam az EULEX központot északon, azt gondolom, hogy erősíteni kell a jelenlétet, magam is láttam ott az erőrelépést, de még mindig van fejlődésre hely. Tudom, hogy volt egy nagyon fontos a megosztott városokról egy konferencia, a koszovói albánok és koszovói szerbek által került megrendezésre, és a világ más részéről rend, hívtak meg résztvevőket, és elérték, hogy Belgrádon és Pristinában, Belgrádon keresztül érkezzenek Pristinába. Tehát megmutatták, hogy igenis a, vannak olyan koszovói szerbek, koszovói albánok, akik képesek leülni egy asztalhoz és tárgyalni egymással. Tehát úgy gondolom, hogy ezt fontos tudni akkor, amikor az északon történő dolgokról beszélünk. Aztán kérdezem, hogy mi van a vám eh, jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Be tud itt nekünk valamiről számolni? És még egy utolsó dolog. Szeretnék visszautalni korábban elhangzottakra, hogy a külügyi szolgálattal kapcsolatban mi a helyzet, hiszen itt csökkentik azoknak a számát, akik az EU-t képviseli, gyakorlatilag egyre szűkítettük mert most már annyiféle EU ez, EU az van, annyiféle arca van az uniónak, hogy a nyilvánosság előtt a közvélemény már nem is érti, ki ez az EU, most melyik az EU. Tehát az én véleményem az, hogy a külügyi szolgálattal a stratégiában és a politikában nagyobb koherenciát, következetességet tudunk elérni, és ez, ez ebbe az irányba kell elmozdulni az utolsó, de most már ez tényleg az utolsó lesz. Egy dolgot problémásnak találok. Nevezetesen azzal kapcsolatban, hogy van néhány olyan tagállam, amelyik még nem ismerte el Koszovó státuszát, hiszen erre kell utalniuk az eu legszem belül dolgozó bíráknak. El tudná mondani neki, nekünk, hogy ez milyen kihatással van a kint terepen végzett gyakorlati napi munkájukra nézve. Köszönöm szépen előre is. Köszönöm. Nos, akkor szerintem válaszoljunk ezekre a kérdésekre, és, mert hiszen még van négy hozzászólunk. És akkor most Klompenhauer úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az első két kérdésre. Nos, elnök úr, ha megengedi, akkor én egy általánosabb megközelítést adnék. És aztán átadnám kollégámnak a szót, hogy válaszoljon, eh, Kermabon úr fog válaszolni a részletes kérdésekre. Ahogy azt hallottuk, a gyakorlati eh, terepen végzett viszonyok, kapcsolatok igazán jók. Itt gondolunk technikai együttműködés, és tud, biztos vagyok benne, hogy kollégám fog tudni adni majd részleteket. De úgy gondolom, hogy még mindig van előttünk munka. Gondoljunk csak Afganisztánra, ahol megpróbáltunk közös kiindulási pontot találni, amely megfelel a különböző szervezetek mandátumainak. megpróbálunk tovább lépni a koordináción, azon, hogy együtt dolgozunk, hanem megpróbálunk közös hangot találni, közös érdekeket, és azt gondolom, hogy pontosan ez az, amit a vezetőink szeretnek, hogy a gyakorlati együttműködéstől egyfajta politikai együttműködés irányába tudjunk elmozdulni. És akkor ezt itt tovább nem is ragoznám. Na most, ami a, az EU képviseletét illeti. A Lisszaboni szerződés fontos változásokat hozott És pontosan erről beszélt Eston Báronő a külügyminiszterek előtt, és persze nyilván a parlamentben. Tehát igazából nem nekem kéne itt részletekbe bocsátkoznom, de szeretnék utalni egy olyan elemre, amely nagyon fontos a Balkánon, nevezetesen arról, hogy az EU különleges megbízottnak két kettős szerepköre van. Nem csak az uniót képviseli, hanem nemzetközi szerepben is fellép. És azt gondolom, hogy ez nem tesz túl jót az EU képének. És akkor most át is adnám a szót Kermabon úrnak. Na, megpróbálok válaszolni erre a sok-sok kérdésre, de inkább azt mondanám, hogy látogassunk meg bennünket Koszovóban, és akkor ezen mind végig tudunk menni, de azt hiszem, hogy most inkább csak slágvortokban válaszolnék. Utalnék arra, amit elnök úr mondott bevezetőjében. Két fontos alapja van a koszovói jelenlétünknek. Nem azért vagyunk ott, hogy feszítsünk az EULEX egyenruhában, hanem azért, hogy a hogy megmutassuk, melyek azok a feladatok, amelyeket el kell végezni Koszovóban, és hogy ezért valakinek felelősséget kell felvállalnia, elszámoltathatóságot. Na most ennek van egy politikai oldala is. Fontos hangsúlyozni, hogy ott Koszovóban meg kell találni a közös alapot arra, hogy együtt dolgozzunk azért, hogy megteremtsük és megszilárdítsuk a stabilitást és a jogállamiságot. Hadd adjak néhány gyakorlati példát. Három alapelvet fektettünk le, ugye először is a koszovói rendőrség, hiszen az az ő dolguk, hogy ők ezeket az EU legszer karöltve a rendészeti munkában. Ha ők ezt nem tudják megtenni, mert túlterheltek, akkor az EULEX-nek oda kell hatnia a végrehajtó hatalomra, hogy növelje a rendészeti és biztonsági erők számát. És hogyha ez a helyzet eszkalálódik, és fegyverhasználatra kerül sor, akkor láthatjuk az EULEX-et cselekvés közben is. Ez könnyű persze mondani, de nem olyan könnyű megvalósítani. Éppen ezért van szükség közös gyakorlatokra, közös párbeszédre, rendszeres értekezletekre, és éppen ezért így el tudjuk kerülni a 2004 márciusában történteket, amelyeknek az oka a koordináció hiánya volt. Az, amit megvalósítunk Koszovóban, az pontosan példa olyan műveletre, ahol a civilek és a katonák együtt dolgoznak, a polgári erők és a katonai erők azért, hogy valamit elérjenek, és közös céljaik vannak. Na most itt fontos, hogy ne keverjünk össze bizonyos dolgokat. Ne azt kérdezze az egyik, hogy mit tehet meg a másik. Tehát egy katona nem rendőrtiszt, a rendőr pedig nem katona. Ez két teljesen különböző dolog, és ne kérjük egy katonától, hogy rendőri feladatokat hajtson végre, és fordítva. Ami pedig a Lisszaboni szerződés végrehajtását illeti, én voltam az első, aki egyszerűsítés mellett érvelt. Koszovóban elég sok szervezet van jelen, számos EU szervezet, a, az ENSZ, az EULEX, stb. még sorolhatnám. És az én szempontomból az a fontos, hogy határoljuk el pontosan ki, mit csinál. Legyen közös álláspontunk, az EU-nak kell az EULEX vezetői felé egy politikai nyilatkozatot tenni. De aztán van egy, egy utasítási rendszer, amely a műveletek, polgári műveletek vezetőit itt Brüsszelben összeköti a főmegbizottakkal, főképviselőkkel. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont abban a koordinációban, amire ott kint helyben szükség van. Ezek azok az alap elvek, amelyek mentén dolgoznunk kell, és meg kell világítanunk meg utána kell járnunk, utána kell néznünk, hogy hogy tudunk a Lisszaboni szerződés keretében dolgozni. Na most a bizottság egy újabb szereplő, aki belép a képbe. Olyan projektekben vesznek részt Koszovóban, amelyben támogatják az EU műveleteit, illetve az EULEX-eit, az EULEX műveleteit is elősegítik. Ami az igazságügyet illeti, tudom, hogy nagyok az elvárások, de igen, bízom abban, hogy mind az EU és mind Koszovó számára ez jól fog végződni. De itt két dolgot nem szabad elfelejteni, két elvet. Először is az igazságügyi ö, ö, hatóságok gyengék Koszovóban. És az a gyakorlat, amit tartottunk, nem volt túlságosan sikeres megpróbálunk minden segítséget megadni, és a cél az lenne, hogy az EU képzést biztosítson fiatalok számára azért, hogy ezt a jövőben is e, fent tudjuk tartani, ezt a fajta segítséget. És az tény, hogy az igazságügy egyszerűen nem működik, de ezért nem mi felelünk. Egyszerűen ez van. Koszovóban minden iszonyatosan lassan hogyha megnézzük, hogy hány ügyirattal kell dolgozniuk, hogy az emberek különböző helyekről jönnek, és e, ezt mind egybe kell fésülni, mind igazságügy, mind rendészeti, rendőrségi e, szempontból. Gondoljunk arra, hogy milyen nehézségekbe ütközik az utasítások, hogy hogy lehet összehozni az ügyiratokat egy helyre a bíróságon, behívni a tanúkat, stb. Tehát legyünk őszinték magunk előtt azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk elérni. Ahogy mondtam az előadásomban, hogy bizonyos iratokban, bizonyos ügyekben nagyon jól állunk. A másik fontos elv, amit meg kell védenünk, az pedig a beleavatkozás elkerülése. A helyiekkel szemben tiszteletben kell tartanunk a végrehajtói hatalmat. És ha ez a helyzet, akkor nem fogadhatjuk el, hogy ebbe bárki is belepiszkáljon. Aztán az más kérdés, hogy kockára lehet-e tenni, hogy kockára tesszük-e, kockára lehet-e tenni koszovói stabilitást. A válaszom az, hogy nem semmiképpen. Olyan nagymértékű elvárás van az eulex szemben, hogy a végén tényleg el fogjuk érni ezt a stabilitást. A koszovói politikusok is magukévá tették ezt a gondolatot és nézetet. A miniszterelnök személyesen is elkötelezte magát a szervezett bűnözés és korrupció ellen folytatott harcban, és ennek az egyik fő élharcosa Koszovóban. És ehhez igényel EU és EULEX segítséget és támogatást is. Én úgy gondolom, hogy úgy ő úgy, vé, úgy vé, érzi, hogy szüksége van a brüsszeli támogatásra, mert még eh, nehéz időknek néz elébe. Na most időről időre elmondom, hogy senki sincs, senki sem áll a törvények felett. Ezt mindig elmondjuk, és eddig is, és ezután is ezt az elvet alkalmaztuk, és fogjuk alkalmazni. Ami pedig a, az alkalmazottak hiányát illeti, igen, mindannyian küzdünk ezzel a problémával. A koszovói rendőrség egészen jól dolgozik, bár ugyan még itt is van mi javítani. És lehet, hogy most még erről kicsit korai lenne beszélni, de hogyha megnézzük a végrehajtói hatalom megerősítését még mindig vannak gyengeségek, de az biztos, hogy már eddig is erősítettük a rendőrségi jelen, jelen, jelenlétet. Jelenleg a prioritás a, az igazságügyi rendszer megerősítése, és ez csak rosszabb lesz, hiszen még, még tekintve az ügyészek és bírák alacsony számát, még azzal az ügy mennyiséggel sem bírunk, ami most van Éppen ezért ne tűzzünk ki magunknak túlságosan ambiciózus célokat. Amikor célokat tűzünk ki, akkor tudjuk azt, hogy ez nagyon fontos lehet a, az otthoni biztonság szempontjából, hiszen hogyha bármit teszünk Koszovóban a prostitúció ellen, a korrupció ellen, a csempészés ellen, stb. ellen, és akkor itt nem csak Koszovóról, hanem, hanem a Balkánról is beszélünk, a Balkánra való kiatásáról. Tehát nem csak egy térségről beszélünk, hanem az egész balkáni térségről. Ez egy általános megközelítés. És szeretném, hogyha ezt megértenék. Albin Körti, igen, ez is olyan eset, mint, a, mint sok más. Az UN-től örököltük ezt az ügyet, nem avatkozzunk bele, senki nem áll a törvények felett, és igen, bíróság elé fog állni nem sokára, mindenre sor fog kerül majd, és aztán majd megtudjuk, hogy mire jut a bíróság, és minél hamarabb a végére pontot teszünk a dolog végére, annál jobb mindenkinek. Ami pedig a román személyeket illeti, ugye azt mondta, hogy 16 román rendőrtisztet fogtak el a határon, akik állítólag alkoholt és cigarettát csempésztek át a határon. Erre természetesen a román kormány és az EU is nagyon eh, határozottan reagált. Azonnali hatállyal felfüggesztették ezeket a tisztviselőket, tiszteket, és visszaküldték eh, őket Romániába, ahol eh, várják a vizsgálatnak a végét, aminek ugye még folyamatban van. Belső vizsgálatot indítottak, annak érdekében, hogy kiderüljön a kinek a felelőssége ez. Itt nem csak magukra a konkrétan érintett személyekre gondolok, hanem a feletteseikre is. Az elkövetkezendő néhány napban lesz ennek eredménye. Ezt nagyon komolyan vesszük, elhiheti nekem, hiszen ennek szélesebben értelmezve az egész EU-ra lesz kihatása, tehát semmiféle ilyesmit nem nézhetünk el. Ami pedig a vámügyi jegyzőkönyvet illeti, az EUSZ-ral szoros kapcsolatunk van. Hiszen ennek politikai dimenzió is van, hiszen itt nem csak az EULEX az, aki benne van a képben. Lefektettünk egy sor alapelvet, hogy lássuk, hogy lehet ezeket alkalmazni. Jelenleg ezeket tanulmányozzák a koszovói hatóságok, hogy ezek elfogadhatóak-e számukra. Belgrádban is tettek lépéseket, hogy megvizsgálják, nekik mennyire, lenne ezek a, mennyire lennének ezek elfogadhatóak. Ami az alkalmazandó törvényekre vonatkozik, Koszovó jövőbeli státusza, ez messze túlmutat az EULEX mandátumán. Elfogadtunk egy alapelvet három különböző referenciával, itt utalunk a jugoszláv törvényekre, a koszovói jogra és az ENSZ szabályokra. És a bíró dolga az, hogy melyikre utal az szerint, hogy az adott szóban forgó bűncselekményt milyen időben követték el. Ez egy átmeneti megoldás, nem végleges, megoldás, de minden esetre ez van, és amíg egy végleges megoldást nem találunk, addig ez van. Köszönöm. Ugyanolyan hosszú volt a válasz, mint a kérdések. 12-13 kér- percünk van még négy kérdésre. Kérek mindenkit, hogy szépen röviden fogalmazom Koper asszony. Köszönöm elnök úr, Klompenhauer úr, Gelmebó úr. Úgy gondolom, hogy az EULEX nagy sikere az, hogy elfogadták, támogatják az EU tagállamok és az érintett felek. Gratulálnék ahhoz a fokozatos megközelítéshez, amelyet az EULEX használ a misszió végrehajtásában, Mitrovicában és ennek a szélesebb körű régiójában. Nagyon fontos, hogy a helyi lakosság is, a helyi lakosságban is bizalmat ébresztett a misszió, ami az együttműködési protokollt illeti az EULEX és Szerbia között. Ez is egy következő lépés volt. Két kérdésem volna, mindkettőjükhöz irányulnak. Először is tudjuk, hogy van egy összekötő tiszt most Belgrádban az EULEX részéről. A szerbiai rendőrséggel való együttműködés mit jelent a gyakorlatban? Mit, hogyan értékelik ezt az együttműködést az eddigiekben? A második kérdésem a Mitrovicai kerületi bíróságra vonatkozik. Tudjuk, hogy a bírók próbálnak megküzdeni ezen a bíróságon az ügyek nagy számával. Tudjuk, hogy kis sikerrel. Mi a helyzet most a terepen mikor véglegesítik azt a folyamatot, amelyben helyi bírókkal, ügyészekkel töltik fel a bíróság személyzetét, és nagyon örültem, hogy lépéseket tettek a vallásos helyszínek és az ortodox kolostor védelmében. Ez sok állam számára nagyon lényeges volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Éler úr. Két kérdésem lenne. Lunacek asszonyhoz, ami a korrupciót illeti csatlakozva. A miniszter úrral kapcsolatosan korrupciós gyanú merült fel, ami az egész rendszerre kihat. És ez tulajdonképpen egy érettségi próbája is a kormánynak. Milyen konkrét intézkedéseket tett az EULEX ebben az esetben, és milyen konkrét intézkedéseket tettek, át, vagy tesznek általában a korrupció területén. Hozzátenném még, hogy mi kifejezetten támogatjuk az önök misszióját, és a parlament mindig önökhöz fordul kérdésekkel, de azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok milyen támogatást tudnak megnyújtani a személyzeti kérdésekben. A másik kérdésem, itt arról beszélt, hogy egyik helyen katonák, másik helyen rendőrök működnek. Itt a polgári katonai missziók kapcsolatában mindig felmerült ez a probléma, és a Balkánon például már az olasz csendőrséggel kapcsolatosan is felmerültek ezek a kérdések, hogy ott mennyire jelent ez megoldást. Az ilyen alapvető kérdésekben tehát amikor a rendőrségeket mm, szélesebb körű hatáskörrel hatalmazzuk fel, akkor ennek milyen következményei lesznek, mennyiben erősíti ez az európai szervezetet? Köszönöm szépen. Annyit mondanék el, hogy nagyon elégedett vagyok azokkal a fejleményekkel, amelyekről az imént beszámoltak. És az is örömömre szolgál, hogy Szerbia külügyminisztere a nemrégiben tartott, az ENSZ előtt tartott beszédében elismerte ezeket az erőfeszítéseket a biztonsági tanácsban. Ez nagyon pozitív dolog, ez az új hozzáállás, és ez valószínűleg annak a munkának az eredménye, amelyet az EULEX végez teljes mértékben egyetértek, hogy a stabilitás létrejött. A kérdésem a jogállamiság támogatásával kapcsolatos. Az EULEX igen aktív a korrupció elleni harcban, ez nyilván alapvető jelentőségű összetevője a jogállamiságnak, de Koszovóban érvényesül egy másik oldal is. Legutóbb, amikor arra jártam, akkor azért ez hiányzott, vagyis a gazdaság, hogyan működik a gazdaság, ez a kérdésem. A korrupció részben az eh, annak az eredménye, hogy az eh, a UN még eh, mit tesz a gazdaság újraélinkítésével kapcsolatosan, mi történik ezzel a híres erőművel, illetve más jövedelem források hogyan keletkeznek, hogy elkerülhető legyen, hogy az emberek inkább az informális gazdaság felé áramoljanak. Legalábbis 2008-ban ilyen volt a helyzet. A másik kérdésem, volt egy probléma, és kérem, hogy erről is számoljon be, nem csak az, et, az etnikai kisebbségekkel, a szerbekkel. Finally, hanem a romákkal is probléma merült fel, aztán a nőkkel kapcsolatosan is kérdeznék, kineveztek néhány nagykövetet, egyik sem volt nő. Koszovóban az UNICEF szervezte meg a nőmozgalmat, és ők hívták fel először a figyelmet a korrupció jelentőségére a koszovói emberek, és feltették a kérdést, ha az EU nem, akkor kilép fel a korrupcióval szemben. Utolsó kérdésem, hogyan gondolkodnak arról, hogy hallottuk, hogy kérték, hogy növeljék a különleges képviselő hivatalának a létszámát. Belgrádban is van egy ilyen hivatal, mivel van egy összekötő iroda az EU részéről, ennek milyen logikája? Köszönöm szépen, Kellen úr. Úgy gondolom, köszönöm szépen, hogy nagyon jó lehetőség ez arra, hogy elismerjük az EULEX munkáját. Sikeres volt Koszovóban. Számomra ezt erősítette meg az előadása és az üzenetei. Beszélt arról, hogy az EULEX missziónak milyen nehéz a helyzete, milyen komoly munkát végeznek, és ezt úgy gondolom, hogy együttérzéssel hallgattuk. A civil társadalom szerepével kapcsolatosan volna egy kérdésem. Koszovóban hogyan érvényesül ez, illetve van-e esélye annak, hogy az EULEX misszió fokozottabban együttműködik, vagy támogatást kap a civil társadalomtól, állampolgári szerveződésektől. A második kérdés, amelyet a kollégám Anna Gomes is felvetett már, az esetleges etnikai feszültségekre vonatkozik. Elképzelhető-e, hogy feszültségek forrása lehet az albánok, a szerbek közötti különbség? Persze különféleképpen lehet a történelmüket, a tragédiájukat értelmezni. A harmadik kérdésem a közlekedési minisztériumban végzett házkutatásra vonatkozik. Hogyan fogadta ezt a koszovói közvélemény, ezt a hírt? sikerként könyvelték el, levonták-e megfelelő következtetéseket? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kopenhauer úr, és de Kemabon úr, megadom önöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hálámat szeretném kifejezni önöknek, mindegyiküknek, hogy a támogatásukról erősítettek meg minket, az EULEX missziót és köszönöm, hogy értékelik a munkánkat, ez nagyon lényeges, illetve azok a jelzések is, hogy készen állnak arra, hogy továbbadják az üzenetet a nemzeti adminisztrációban dolgozó kollégáiknak, a kormányzatoknak. Ez nagyon lényeges a misszió szempontjából, de más missziók szempontjából is nagyon hasznos ez számunkra. A korrupció kérdését illetően erről is volt egy kérdés. Az EULEX természetesen eh, egy eh, jogállami megközelítésben kezeli a korrupció kérdését. Nem annyira az én kompetenciám ez, de arról tudok beszámolni, hogy eh, történnek erőfeszítések a bizottság részéről és a nemzetközi közösség más tagjai részéről annak érdekében, hogy a korrupció forrását próbálják, illetve lehetőségeit visszaszorítani, például a közbeszerzési eljárások szabályozásával, ezek átláthatóbbá tételével. A közbeszerzés olyan terület, amely igen érzékeny ebben a tekintetben. A kisebb mértékű korrupció, a különböző kis zsarolások, stb nem annyira jellemzőek ma Koszovóban, mint korábban. A korrupcióval kapcsolatosan azt mondanám, hogy a nagymérvű korrupció, ez az a kérdés, amivel foglalkoznunk kell. A gazdaságfejlesztés túlmutat az én hatáskörömen, nem tudok erről nyilatkozni, hogyha Pristinába utazom, látom, hogy fejlődés történik, forog, mozog a gazdaság, lehet, hogy nem a hivatalos gazdaság terén teljes mértékben, de nem arról van szó, hogy letargia van ott, vagy passzivitás, pangás. Úgy érzem, hogy előremozdulás történt a valóságban. A civil társadalom szerepe amikor az EULEX elindult, a civil társadalommal, civil szervezetekkel konferenciát szerveztünk, véleménycserét tartottunk arról, hogy mik a feladatok, hogyan kell betölteni a végrehajtói szerepkört, stb. Úgyhogy az átláthatóságból, együttműködés elvéből indulunk ki a civil társadalommal ott a terepen, és ez folyamatban is van, ez érvényesül a gyakorlatban is. Kérdeztek azután, ez volt az utolsó kérdés, a közlekedési minisztériumban végzett házkutatással kapcsolatosan. Nagyon pozitív volt a visszajelzés, a közvélemény széles körben támogatja a munkánkat, ennek eredményeképpen az emberek elégedettek, hogy végső soron végére járunk a dolgoknak, és ebből a szempontból a közvélemény támogatja a missziót, úgyhogy most meg is adom a kollégának a szót. Köszönöm a kérdést. Ami az összeköttetést illeti Belgráddal, ez a funkció állandó funkció, állandó kapcsolatot tartunk a szerb hatóságokkal, a rendőrséggel, együttműködési egy, megegyezést írtunk alá, egyébként vámügyi köz együttműködés is folyik, szoros együttműködésben, és ez alapvető jelentőségű. Az összekötő tisztünk Belgrádban ugyanabban a létesítményben dolgozik, mint a külön képviselő, és ez elősegíti az információ áramlást, illetve a munka eredményességét. Jónak értékelem ezt a helyzetet, és az eljárás rendünk is megfelelő. Technikai kérdések tekintetében, közös érdekű kérdések tekintetében hatásosan tudunk fellépni, mint a szervezetbűnözés, korrupció. Aztán vannak más területek is, ahol hasznos az együttműködés, mondanék is erre egy példát. Nagyobb események, mint például fontos látogatások Koszovóban. Az igazgató helyettes a koszovai rendőrségen szerb származású, és most ő vezeti ezt a területet, a szerb rendőrséggel folyamatos a kapcsolatunk, ez is új elem, illetve a jövőben szoros együttműködést tervezünk az új pátriárka beiktatása alkalmával is az októberben lesz Pecs városában. Vámügyi, igazságügyi együttműködés is van a Mitrovicai Bíróság esetében is ez történt, szinte nulláról kellett kezdenünk természetesen nem teljesen kielégítő a helyzet, nincsenek helyi bíráink, Belgrádban jártam három hónappal ezelőtt, és a szerb hatóságok arról számoltak be, hogy két szerb bíra jöhet a bíróságra, de a koszovai hatóságok ezt elutasították, úgyhogy új javaslat született, új nevekkel. Messze vagyunk még a megállapodástól a két szerb bírát a Mitrovicai bíróságon két koszovói bírával váltottuk fel. Azt hiszem, hogy ez volna a, a, ez elfogadható megoldást. Gondolom ezt megvétózza Belgrád, de minden esetre ilyen megoldásokkal próbálkozunk. Azután a NATO-EU együttműködés vonatkozásában illetve a tekintetben, hogy milyen nehézségeket okoz a civil és a katonai elemek együttműködésének biztosítása. Nagyon fontos, hogy átfogó együttműködésbe biztosítsunk a civil és a katonai fellépések között, közös tervezéssel, együttműködéssel a terepen, akár párhuzamos munkával, vagy külön időpontban végzett munkával, attól függően, hogy mi a helyzet a Lisszaboni szerződés értelmében javulhat a helyzet, hiszen lehetővé teszi, hogy ezt az megközelítést alkalmazzuk, javítsuk az együttműködést a katonai és a polgári műveletek között. A koszovói példa jó kiindulópont lehet a jövőben a koncepcióalkotásban. Kialakítható francia vagy olasz példára egy rendőr katonai rendőrség, európai szinten is akár. Nagyon fontos, hogy megfelelő e, egyensúlyt alakítsuk ki a rendőrség és a katonai fellépés e, között. A jogállamiság ennek a kialakítása nagyon fontos a, az oktatás, a gazdaság összefüggésében, hiszen egy, ezek a pozitív erők egymást is támogathatják. Aztán beszéltünk egyiptomiakról, szerbekről, boszniaiakról. Lunacek úrral is egyeztettünk erről Boszniában. Javítani kell ezeknek az embereknek az életkörülményeit, de ez nem az eu tartozik, hanem inkább a biztonságukat kell garantálnunk, nyomon követni a helyzetet. Ugyanakkor nem hiszem, hogy komoly problémák vannak biztonság vagy mozgásszabadság szempontjából, inkább a gondolkodásbeli akadályok jelentkeznek. A kisebbségek szabadon mozoghatnak, azok is, akik például az ortodox egyházhoz tartoznak, azután a nők helyzete. A központban érvényesül egyfajta emberi jogi napirend is, amely nem csak a civil szervezetekhez kapcsolódik, hanem a női szervezetekhez is. És megpróbáljuk feltárni, hogy a mandátumunk értelmében, hiszen mi a védelmet kell, hogy biztosítsuk, és a jogokat hogyan tudjuk javítani a nők helyzetét. Itt a civil társadalom szerepe nagyon lényeges Koszovóban. Három héttel ezelőtt nyilvánosságra hoztak egy olyan dokumentumot, amely az EULEX tevékenységét támogatta, kiderült, hogy nagyon fontos szerepet kap az EULEX a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcban. Ezt nem csak nagyra értékelték, hanem azt is elismerték, hogy a közvélemény is támogatja. Ez nagyon lényeges. Nem szabad, hogy csak a közvélemény változásaira koncentráljunk, hiszen ez fluktuálhat, hanem a Tudnunk kell, hogy nagyon nagyok az elvárások. Euh, Kompenhang euh, és euh, De Kermaban úrnak megköszönöm az előadását. Néhány dolgot szeretnék kirakadni, amit az EULEX szerepével kapcsolatosan elmondott. A korrupció és az igazságszolgáltatás teljes joggal merül fel. Említette a háborús bűnöket, illetve az eltűnt személyek problémáját illetve a helyi eh, pszichológiai viszonyokat, ami szintén nagyon fontos, hogyha a koszovói helyzetet vizsgáljuk. Az etnikumok közötti viszonyok is eh, nagyon eltérőek. Más nyilván a helyszínen eh, kialakuló kép szemben azzal, amit mondjuk Belgrádból vagy máshonnan látunk. Minden esetre tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen traumákat szenvedett el a társadalom a múltban. Az EULEX és Belgrád közötti együttműködés ezen segíthet, ezen a területen is előre kell lépnünk. De ez nem annyira bonyolult. Itt arról van szó, hogy meg kell találni az eltűnt személyeket. Ez nagyon fontos lenne a koszovói családok számára, és ez hozzájárulhatna az etnikumok közötti megbékéléshez is. Köszönöm szépen, és akkor most rátérhetünk Boszniára.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 szeretnénk folytatni a munkát, és akkor rátérünk Boszniára. Szeretném üdvözölni John McCall vezérezredest, aki az Altea boszniai misszió műveleti parancsnoka. Ez az első alkalom, amikor itt jár, és nagyon örülünk, hogy meglátogatott minket. Ezen kívül Feller Dandár tábornok is itt van, az EU Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri misszió vezetője. Először is John McCall úr kap szót, hogy ismertesse a helyi helyzetet, után Kompenhauer úr és Feller úr kap szót a rendőri misszió munkájáról kapcsolatosan, és ezt követően kerítünk sort a kérdésekre. Kérem, hogy mindenki rövid legyen, röviden fogalmazzon, hogy tartani tudjuk a vitára szánt időt. Vezérezredes úr, a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is szeretném örömömnek hangot adni, hogy itt lehetek önökkel, és eszmét cserélhetek az Alfea művelettel kapcsolatosan. Néhány bevezető megjegyzést szeretnék tenni, mielőtt a kérdéseikre válaszolok. Az Altea művelet egy Berlin Plus művelet, ennek vagyok a vezetője. Ezen kívül a NATO műveletek negyedik generációját vezetem, ideértve a KFOR-t is, és az EU koordinátora. Nem az EU NATO stratégiai koordinátora vagyok, hanem fordítva. Na most rátérve Boszniára, Bosznia-Hercegovinára, gondolom mindenki ismeri a politikai helyzet kihívásait, és erről nem kívánok szólni, nem azért, mert nem a hatásköröm. Minden esetre azt előre bocsátanám, hogy a nehéz politikai helyzet ellenére a biztonsági helyzet változatlanul nyugodt és békés. Ez a biztonságos helyzet már hosszabb időre visszanyúlik, és a rendészeti szervek is képesek megbirkózni a biztonsággal kapcsolatos problémákkal. Az Altea a legrégebbi művelet, 2004-ben indult 7000 személyzettel, 7000-es létszámmal, 2007-ben a létszámot 2000-re csökkentük. 45 ezeren szolgáltak a műveletben összesen, 24 EU tagállam és 8 EU-n kívüli, jelenlegi költségvetése 25 millió. Fontos feladata, hogy a Daytoni megállapodás szabályainak ellenőrzése terén a biztonságot elősegítsük. Együttműködünk a katonai erőkkel, erről majd még bővebben. Információs tájékoztatási tevékenységet is folytatunk, és ami az eszközöket illeti, az EUSR ert is támogatjuk, valamint a Nemzetközi Bűnügyi Törvényszéket és az evakuálási támogatást is mi biztosítjuk az EU tisztségviselők számára. hírszerzés alapján folytatjuk a tevékenységünket, és 38 összekötő tisztel működünk az egyes közösségekben, városokban, az egész országban. Regionális koordinációs központok, központjaink vannak, illetve humanitárius segítséget kezelő csapataink. Butniában, Szarajevó egyik elővárosában van a központunk. Operatív szinten komoly tartalékokkal rendelkezünk a KFOR-ral közösen, és közös, kölcsönös megoldásokat alkalmazunk. A művelet elsősorban a helyi hatóságok feladatkörének bővítésére irányult, így például a fegyverek és lőszerek támogatása, a légtér kezelése és a fegyverek, lőszerek mozgása. Ezeket a feladatokat tehát már átadtuk a helyi biztonsági és védelmi hatóságoknak. Mi támogatjuk őket egy monitoring és tanácsadói rendszer keretében, annak azzal a célral, hogy önfenntartóak, önálló kapacitást alakítsanak ki nemzetközi standardoknak megfelelően. Januárban a tanács új feladatokról is döntött, képzés területén elsősorban, és ezek az új tevékenységek a jövő hónapban indulnak. A képzési segítség célja elsősorban, hogy a helyi fegyveres erőket segítsük, ezeket az EU és a NATO is támogatja ami pedig a katonai műveletek többségét illeti. A negyedik generáció jelenti a folyamatos kihívást. Számos hozzájárulás történt ezen a területen azzal a célral, hogy a minimális katonai követelmények alá szorítsuk ezeket. Itt ezen a területen segíteni tudtunk, és ennek eredményeként teljes operatív képességet tudunk fenntartani az év során. Mi történik 2020-on túl? Ez, ezzel kapcsolatosan két dolgot. Január 25-én az tanács készségét fejezte ki, hogy mi hozzá fogunk járulni 2020-on túl is a biztonság megőrzésében, második pedig az előjelzések alapján valószínűleg csökkeni fog a katonai erő az ezen az éven túl. És a nyári szünet előtt is erre vonatkozóan további útmutatásokat fogunk kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Klompenhauer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt képviselő urak, néhány szóban szeretném felvázolni a bosznia-hercegovinai rendőri misszió munkáját, amiről majd a Dandártábornok úr további részletekkel szolgál. Ez a legrégebbi misszió 7 évvel ezelőtt, 2003. január 1-én azzal a hatáskörrel, azzal a mandátummal jött létre, hogy a Bihacsi térségben megfelelő biztonsági szintet segítsen elő. Ezt a mandátumot nemrégiben megújították, és most 2012. január 1-ig terjed ki. A az erőfeszítéseinket elsősorban a szervezett bűnözés és a korrupcióval szembeni fellépésre irányítjuk. 120-as létszámmal működünk, 24 tagállamból, valamint Svájcból, Ukrajnából és Törökországból. Hét regionális irodában működünk, ahol ügyészségi és igazságszolgáltatás és rendészeti szakértőkkel működünk együtt. Egy ideiglenes, úgymond raktár is működik jó lehet a politikai helyzet meglehetősen törékeny Bosznia-Hercegovinában, az UNP ellátja feladatát, és jó operatív eredményeket könyvelhet el. Ezzel kapcsolatosan szeretném kiemelni, ki, szeretnék kiemelni két konkrét műveletet, amiről a sajtó is beszámolt. Elsősorban megemlíteném azt a segítséget, amit ki nemz, két nemzeti rendészeti művelet élvezett. És Feller úr majd ezekről részletesebben fog szólni. A misszió hozzájárult ahhoz is, hogy egy rendőrségi koordináció alakuljon ki Biacsban. Meg kell mondanom, hogy részvételünkkel operatív részvételünkkel, vagy tanácsadói részvételünkkel a szervezett bűnözés és a korrupció terén, az EUPM hozzájárul ahhoz, hogy felszámoljuk a helyi bűnszervezeteket, és ezáltal az, UN, az EUPM hozzájárul az EU belső biztonságához is. Együttműködési megállapodásunk van az Európollal arra, hogy az ilyen hatásokat felszámoljuk, mégpedig módszeresen a térségben. Egy további kérdés a nemzetközi családon belüli együttműködés, ez kiváló nemzetközi szinten és az EU-n belül is, és külön köszönetet szeretnék mondani McCall vezérezredes úrnak az Alteával való kiváló kapcsolataink miatt. Ami az exit stratégiát illeti, hogyha a mandátuma az EU EUPM-nek e nem hosszabbodik meg 2011-en túl. Ebben figyelembe kell venni például az EU jelenlétét Bihácsban, illetve a misszió által elért eredményeket. Az életképes stratégia attól is függ, hogy mennyire erőteljes az EU bizottsággal az együttműködés, ami természetesen a Lisszaboni szerződés keretében is tovább kell erősíteni. Jelenleg különböző projekteken dolgozik a bizottság, az IPA például, ami folytatja bizonyos feladatok, biztosítja bizonyos feladatok további folytatását. Én most végezetül pedig szeretném megragadni a lehetőséget, hogy miután Feller úr itt van a körünkben, köszönetet mondjak, hogy milyen nagy mértékben hozzájárulnak a jogállamiság megőrzéséhez a térségben. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a tisztelt képviselőket, köszönöm a kedves szavait. Természetesen majd a kérdéseikre is örömmel válaszolok, ami a rendőrségi együttműködést illeti. Itt szeretném kiemelni, hogy milyen sikeresen működik a rendészeti munka Bosznia-Hercegovinában, de erről majd később. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és beszámolhatok az EUPM mandátumáról, munkájáról, az elért eredményekről a korrupció és a szervezett bűnözés területén Bosznia-Hercegovinában. Mint ahogy Mekol vezérezredes úr is említette, itt igen komoly kihívásokat jelent a helyzet, és szeretném hangsúlyozni, hogy az Altea művelettel mi éppen közösen, egységesen értékeljük a biztonsági helyzetet. Az egyes időszaki változásoktól eltekintve nem tapasztaltunk komoly emelkedést, akár a politikai, akár az etnikai motivációjú bűncselekmények számában. A misszió megkezdés, munkájának megkezdése óta nem volt könnyű a feladatunk. Nyolc <clears throat> éve kezdtük meg a munkát, mint az első ilyen jellegű rendészeti. A missziót többször át kellett alakítani a boszniai hercegovinai helyzet miatt, illetve az új kihívások megjelenése következtében. Az Európai Rendészeti Munkacsoport 2002-ben fejezte be a munkáját, és azóta bizonyos intézmény és kapacitásfejlesztési munkákat is átvettünk. 2006 óta 450-ről 200-ra csökkentettük a munkatársaink létszámát. 2008 óta pedig új építő elemek kerültek a munkánkba, amik lehetővé teszik az ESDP fokozatos kivezetését. Így többek között a rendőrségi reform a szervezet és a súlyos bűncselekmények, a korrupció megakadályozása, illetve a rendőrség elszámoltathatóságának javítása képezi a munkánk sarköveit. Nagyon fontos a szervezet bűnözéssel szembeni fellépés. E területen is a kapacitásfejlesztés kerül előtérbe minden szinten, számos szereplő működik közre az egyes szinteken, Végezetül pedig a két rendőrségi reform törvény elfogadásával 2008-ban, illetve a stabilizációs társulási megállapodás aláírásával a, ezzel kapcsolatos munkánk is hamarosan véget ér. Idén januártól a tagállamok úgy döntöttek, hogy a missziónk középpontjába elsődlegesen a korrupciót és a szervezett bűnözést állítsuk megerősítő jellegű a missziónk, tehát mi monitorozással, mentor, tehát támogató és tanácsadói szolgáltatásokkal állunk rendelkezésre. A nemzetközi létszámot 130-ra fogjuk csökkenteni, és a egyre szélesebb körből vonunk be szakértőket, nem csak rendőrségi, hanem igazságügyi, immigrációs, korrupcióellenes államháztartási és egyéb elemző szakértőket is fel fogunk venni, valamint kommunikációs szakértőket. 150 nemzeti munkatársal is együttműködünk, ők magasan képzett szakemberek, akik elkötelezettek az európai integráció iránt, és biztosíthatom önöket, hogy kiváló munkát vég, számos tagállami és három EU-n kívüli ország vesz részt, a, vett részt a munkámban 2009-ig, azóta azonban csökkent, most már harmadik ország csak Svájc, Törökország és Ukrajna. Arra törekszünk, hogy minél jobb jelöltek jelentkezzenek. A nők jelenléte is nagyon fontos 50, 45 százalékat képviselnek jelenleg, és ezen kívül két-három helyi munkatárs is nő. Négy regionális banyalukai, tuzlai, mosztári és szarajevói irodával rendelkezünk. Mindannyian a szerb-boszniai köztársaságra is kiterjesztik a tevékenységüket, együttműködve az állami ügyészségi hivatala. Most pedig rátérve az eredményekre. Technikai szinten kiválóan együttműködtünk a korrupció ellenes és a szervezett bűnözés ellenes területen néhány súlyos bűnözőt sikerült rács mögé dugni, és ezen kívül a büntető törvénykönyvvel kapcsolatosan is folytatunk munkánkat. Komoly erőfeszítéseket teszünk a kábítószer csempészeti hálózatok felszámolása terén. Bosznia kelet részén egy úgynevezett Operation Light műveletet is folytatunk, hogy a leg összetettebb korrupciós formákat meg tudjuk állítani. 20 kiló heroint, több kiló skankot, ami egyfajta marihuána, kábítószer sikerült lefoglalnunk. A német vám együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy két kilogramm kokaint, kokain szállítmányt megakadályozzunk, hogy az EU-ba jusson. Több mint 150 gyanúsítottat fogtunk el csak Bosznia-Hercegovinában, mindez pedig kiváló helyi együttműködés és hírszerzés alapján, különösen Horvátországgal, Montenegróval és Szerbiával. A pénzmosással szembeni fellépés, illetve a terrorizmus elleni fellépés területén is kiváló az együttműködés. Az Európa Tanács Peer Review programjának keretében 2010-ben és a tavalyi számadatok is ezt húzzák alá. Helyi kezdeményezések is történtek, új antikorrupciós intézkedéseket foganatosít a rendőrség. Ez a munka folytatódik, bár néha kiábrándítóan lassan. És ez különösen igaz az állami szinten, az állami gazgatásban. Hiszen itt a két szerv közötti együttműködés nem túlságosan hatékony. A tavalyi év fiskális nyomása ellenére is tudtuk végezni a munkánkat. Sok tekintetben sikerült végrehajtanunk a mandátumunkat, és most mind a rendészeti szervek, mind az a közvélemény várja a bizottság állásfoglalását ebben a kérdésben, és most már nem marad sok hátra. A feladatunk az, hogy stabilizáljuk a helyzetet, és így megerősítsük a létrehozott új struktúrákat, és elősegítsük az intézményesített párbeszédet, kooperációt, a rendészet, rendészeti szerveken belül és minisztériumi szinten. Fenntartható mechanizmusokat kell e, elérnünk a szervezet bűnözés elleni harcban. További eredményeket várunk és ugyanakkor szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal, illetve a helyi szervekkel az előcsatlakozási e, eszközön keresztül. Az a stratégiai feladat, ami még a hátralévő másfél évben e, ránk vár, az az, hogy összehangoljuk a hátralévő a mandátum, a hátralévő feladatok végrehajtását, és itt átvehetik a tagállamok a felelősséget ezek, ezen feladatok felett. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót és a türelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mielőtt megnyitnám a vitát, van néhány kérdésem McCall vezérezredes úrhoz. Elő, az első inkább egy megjegyzés lenne, azzal kapcsolatban, amit az újra és újra előforduló esetekkel kapcsolatban, akik azt mondják, hogy a biztonsági helyzet Bosznia-Hercegovinában nem túl jó. És ez ná, hogy a magát, a katonai missziót ö, sorsával ról mit tegyünk. Ennek sokféle értelmezése lehet. Nem tudom, hogy van-e értelme katonai jelenlétet fenntartani Bosznia-Hercegovinában. Mindannyian tudjuk, ismerjük azokat a strukturális nehézségeket, inkább, egy, ezek inkább politikaiak Bosznia-Hercegovinában. Inkább politikaiak, mint biztonsági jellegűek. Tehát van itt egy kérdőjel a misszió fenntartása mellett, hogy nem lehetne inkább egy, olyan, egy képzés alapú a fegyveres erők képzésére irányuló jelenlété átformálni ezt. Tehát hogyan lehet biztosítani azt, hogy, hogy 2000 katona van jelen a területen, hogy fenntartsák a stabilitást, hogyan tudunk innen elmozdulni a képzés felé, hiszen ők nem képzők, nem hogyan lehet ezeket a változásokat elérni, ami a bevetést illeti. A második kérdésem a tagsági eh, cselekvési tervet illeti, ami Bosznia-Hercegovina és a NATO között eh, kötetett. Hogyan látja, hogy ezek a dolgok segítenek abban, hogy Bosznia-Hercegovinát közelebb juttassák a NATO tagsághoz? A harmadik dolog pedig arról beszélt, hogy az iktit támogatni kell hogy még mindig vannak olyan menekülésben lévő személyek, akiket nem tartóztattak le. Tudjuk, hogy mi történt Boszniában, szökésben vannak. És kíváncsi vagyok, hogy hogyan megy az iktivel való együttműködés, és mi az ő mandátumuk, amikor a nemzetközi ö, ö, együttműködésre kerül sor. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy én is úgy gondolom, hogy ez a misszió nagyon fontos, a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Egy hónappal ezelőtt jártam ott, és talán beszélgettem ott a katonákkal, és megértettem, hogy jelenleg még mindig nagyon sok illegális fegyver van, még sok embernek van, ha más nem félelemből, fegyvere otthon. És akkor ugye itt előbb-utóbb óhatatlanul történik valami, amit nem nagyon szeretnénk. Van erre valamiféle stratégia, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk? Hiszen a félelem még mindig jelen van ebben az országban bizonyos mértékben. Erre, ezzel kapcsolatban szeretnék választ kapni. Köszönöm. Köszönöm, Bütikofer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg akarom köszönni a vezérezedes úrnak a tájékoztatást. Azt olvastam az önéletrajzában, hogy egészen különleges sportot űz, amit én magam is szeretnék, a lassú futás. Ez nekem is nagyon bejönne szerintem. Én még soha nem hallottam miről... És milyen lassú, ha megkérdezhetem. És az ember a parlamenti képviselőként milyen lassú lehet. De a viccet félretéve térjünk rá a mondatom lényegére. Tekintettel a nehéz, bonyolult politikai helyzetre, amely még nem állt be, amire ugye mások is utaltak, ahogy hallottuk, biztonsági szempontból. Tapasztalatból mondom, hogy ez olyasmi, ami majd megtörténik. Hogy bonyolult, nehézkes politikai helyzeteknek negatív hatása van a biztonsági kérdésekre. Tehát ha én ezt a kérdést, ugyanezt a kérdést teszem fel, mint amit az elnök úr is feltett, csak egy más szempontból megengedhetjük, hogy visszavonuljunk, megengedhetjük ezt magunknak, akkor adott esetben, biztonsági problémák esetben ki lesz ott, hogy a biztonságról gondoskodjon. bizonyos szempontból pessimistán szemléli ön a, azt, hogy az Altea számára nyújtott támogatást néhány tagország, tagállam visszavonta. Például Spanyolország és Olaszország legutóbb, akik beszüntetik a tevékenységet. Úgy külső szemmel nézve, annélkül, hogy különösebben sokat tudnék a dologról, nekem úgy tűnik, hogy ez nem vezet jó irányba. Hogyan tudunk tenni, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy biztonságot tudjunk adni. Azt mondta, hogy reméli, nem azt mondta, hogy várja, hanem hogy reméli. Az év végén, tehát 2010 után is lehet folytatni a missziót, azt a szolgálatot, amelyet kaptak mire lenne szükség ahhoz, hogy itt a remény helyett az legyen, hogy várom, úgy számítom, hogy ezt lehessen mondani, hogy bizonyos biztonsági események esetén is meg tudják állni a helyüket, és kézben tudják tartani a, hely, a helyzetet annak ellenére, hogy néhány tagállam is fenntartja a visszavonulási szándékát. Gyakorlatilag ez lenne a kérdésem. Hozzáteszem, hogy a mi felelősségünk Bosznia-Hercegovina iránt azt is jelenti, hogy nem kéne szürke területekre tévednünk, hanem inkább magas szintű biztonságot kell biztosítanunk, és megadni ehhez minden segítséget. Egy második kérdés, ami többekhez is szól valószínűleg. és ez a török erők biztonsági jelenlétére vonatkozik Bosznia-Hercegovinában. Egy kollégától azt hallottam, aki nemrégiben járt eh, az országban, azt mondta, hogy a kormányt aggasztotta meglehetősen, hogy Európa fenntartja-e azokat a, ezeket a garanciákat, és továbbra is segít-e biztonsági kérdéseket kezelni. És aztán biztosította őket Törökország, hogy mindegy, mit csinál az Unió, Törökországra lehet majd számítani. Ezt a szerepet hogyan ítélik meg? Ez egy független erő, segít az, hogy ők jelen vannak? Vagy inkább problémát jelentenek? Ebben nem vagyok egészen biztos. Ami pedig az EUPM-et illeti, a kérdés azt, hogy 2011 után Klompenhaun úrtól kérdezzem egészen konkrétan, hogy az ön tapasztalata szerint milyen hozzájárulást kellene adnunk 2011 után? Felvetette azt a kérdést, hogy, hogy a, a bezárás, ha legalábbis ha jól értettem, ezt a bezárást lehetne még kicsit húzni, halasztani. Kérem, hogy erre reflektáljon. És aztán Mekkor vezérezedes úrtól kérdezem, mint NATO koordinátor, stratégiai koordinátor az EU felé, ön milyen következtetést vonna le az Alteában szerzett tapasztalataiból az EU és a NATO közötti együttműködéssel kapcsolatban? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Négy asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány kérdésem. Szeretném megköszönni a vezérezedes úrnak és Krompenhauer úrnak a jelenlétét, hogy eljöttek és tájékoztatnak bennünket a helyzetről. említette Montenegróval való kapcsolatot, amely szinte két nagy cselekvést, nagy programot indított a, a, a drogcsempészés ellen. A kérdésem az, hogy rendőrségi, katonai szempontból milyen a, mi a helyzet a Belgráddal való ö, kapcsolatban, Szerbiával, ö, Horvátországgal. Tudom, hogy a kérdésem nem csak szigorúan a katonaságra és a rendőrségre vonatkozik, hiszen ez vonatkozik a politikai helyzetre. Amikor legutóbb Zagrában voltam, azt mondták nekem, hogy a boszniai horvátoknak joga lesz részt venni a horvát elnöki választáson. A horvátországi elnökválasztáson ha ehhez joguk van, akkor, akkor bizonyít, akár el is dönthetik a választás kimenetelét. Aztán arról is szó volt, hogy talán szerb útlevelet kaphatnak ezek az állampolgárok. Ez pedig politikai feszültséghez vezet. Én azt gondolom, hogy minden, ami politikai feszültséghez vezet, az hátráltatja az intézményes eh, és stabilitási konszolidációt. Hiszen vannak hidak, ha úgy tetszik, eh, eh, szimbolikus hidak a szomszédos országokkal kapcsolat, országok felé. Szeretném a véleményét megtudni, hogy mi a, vé, mi, mi a véleménye a politikai szempontból a, a rendőrségi tevékenységről. Gomes asszony. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket már az előttem <clears throat> szólók föltették. Hadd tegyek ehhez hozzá két kisebb, apróbb kérdést. Először is. Tekintettel azokra a problémákra, amelyekkel szembesült az, és küzdött az Altea a kezdetektől fogva, a törökökkel való szóté, szóértés, kommunikáció, és ön ebben a kettős szerepben mit gondol, hogy ez segített, ez a kettős szerep abban, hogy ezeket a lehetségeket leküzdjék? Aztán említették azt is, hogy tavaly négyszeresére növekedett a pénzmosással kapcsolatos műveletek száma. Legalábbis én ezt értettem, ha lehet, hogy segítene megérteni azt, hogy ez, hogy történt ez tavaly, azt tudjuk ugye, hogy ez folyik. De hogy miért pont tavaly ugrott ez meg így? Ennek valami köze van a gazdaság belső alakulásához? Bosznia-Hercegovinában vagy pedig inkább azzal függ össze, hogy hogyan élik meg ezt a jelenlegi gazdasági pénzügyi válságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. vezérezetes úr, a szó. Köszönöm szépen ezt a sok kérdést kupacokban jöttek csoportokban, úgyhogy inkább témák szerint és nem fel, kérdés feltevői szerint válaszolnék. A, jövő, a misszió jövőjével kapcsolatos döntésekkel kezdeném. Mármint a végrehajtási misszió esetében. Annak megítélése, hogy eljött -e az idő arra, hogy ezt a végrehajtási missziót befejezzük, attól függ, hogy el, megszületette-e olyan politikai retorika, amely befolyásolhatná biztonsági kérdéseket. Ez még nem történt meg, de még megtörténhet a jövőben. Most ennek megítélése politikai kérdés, és nem katonai. Hiszen politika, katonai szempontból én magam nem látok olyan biztonsági jelet, ami erre utalna. Aztán azt se felejtsük el, hogy az EU-nak mennyire koherensen kell megjelennie. Hiszen, hogyha az EU kivonul, akkor akkor a hátramaradtak képesek lesznek-e a helyzeten újjá, urrá lenni. És sokkal központibb, koherensebb szervezést kellene mutatni, és ez egy elős tényező eh, a, ennek a helyzetnek az alakulásában. Nem akarok mellé beszélni, nem akarok, nem akarom ettől elhatárolni magamat, de ez nem az én döntésem hogy az ember kézben tudja tartani ezeket a politikai erőket. Ez politikai kérdés, és nem katonai. Ami azt illeti, hogy mi történne akkor, hogyha elmozdulnánk a végrehajtói mandátumtól, ugye ez volt a kérdés. Azt gondolom, hogy itt egy új mandátumra lenne szükség, és természetesen ez megint a politikai helyzettől és politikai szereplőktől, tényezőktől függ. a politikai irányok egyértelműségéről, világosságáról kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy tagállamok között van nézeteltérés ezzel kapcsolatban, azt tudni kell, hogy ahogy haladunk az év vége felé, akkor meg fognak történni ezek a tagállami kivonulások, nem szeretem, nem örülök ennek, de ez van. Tehát azt gondolom, eh, hogy gyakorlatilag úgy járunk, hogy megvan a mandátum, és nincs hozzá pénzparipa fegyver, vagyis katona. És potenciálisan nem lesz olyan katona, olyan erő, amelyik előhívható eh, lenne, ha szükség van rá. Előfordulhat az is, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor gyorsan kell valamire ö, reagálni, vagy figyelmeztető jeleket látunk, és egy tisztán katonai szempontból engem ez aggaszt. És ez engem zavar, hogy e- előfordulhat egy olyan helyzet, amikor nem leszünk képesek reagálni és megadni azt a segítséget, amit meg tudnánk adott esetben. Tehát én azt gondolom, hogy ha a politikai kockázat az, hogy ezt megítéljük. És úgy gondolom, hogy ez majd a, attól a politikai utasítástól fog függeni, amit én kapni fogok. És ha ez így lesz, akkor adott esetben ennek megfelelően kell cselekednem. A következő kérdés a MAP-ról és az előrehaladásról szólt. Ebben már megállapodás történt, de az éves terv benyújtása valamikor ősz elején történik majd meg. Attól függ, hogy hogyan tudjuk a belső kéréseinket megoldani a védelmi politikával kapcsolatosan, kell egy ilyen határozat belső körben, és folyamatban van még ez az egyeztetés. Ami a képzési missziót illeti, a megállapodás januárban történt, kialakítottuk a központban a mechanizmust erre vonatkozólag, jönnek a tagállamokból különböző tímek és a hozzájáruló országokból is, hogy támogassák a kiképzést. És ezt a NATO-val szoros együttműködésben végezzük ezt a feladatot, hiszen ők is hozzájárnak az adminisztratív védelmi szerkezetek kiépítéséhez. Az EU elsősorban operatív, taktikai szinten működik, kapacitásokra összpontosít, jelentős előrelépés történt ezen a területen, hozzájárulva az operációk kiteljesítéséhez Afganisztánban a végzett munkához hasonlóan az a szerep, amit az e, EUFOR játszik, ez egy keret szerep, ez egyfajta keret, amelyet ki kell tölteni, a helyi hatóságok is felelősségi köröket kapnak ebben. Nem a miénk a közvetlen felelősség, ami a fegyvereket illeti. Valóban vannak az országban fegyverek, ezeknek a többsége, úgy vélem, magánkézben lévő biztonsági cégeknél van, ezeknek a tevékenységét nyomon követjük, a rendőrség is, és ami az egyéneknél levő, magánszemélyeknél levő tűzfegyvereket illeti, ez inkább törvényi szabályozásra tartozik, tehát inkább rendőrségi, mint katonai ügy ami a megfigyeléseket, illetve megállapításokat illeti Törökországgal kapcsolatosan. Törökország igen professzionális, hatékony és nagyon egészséges hozzájárulással járult a feladatokhoz. Nem volt nehézség a helyi lakossággal való kapcsolattartásban, úgyhogy meggyőződésem, hogy pozitív fényben kell ezt tekinteni, és az ő hozzájárulásokat erősíteni kell, ami a nato való együttműködést illeti. A Berlin Plusból olyan következtetéseket vontunk le, hogy ez megmutatta, hogy mi történhet, mit lehet megtenni, és a az EU a NATO-val tárgyalást tud folytatni Boszniáról. Általában Bosznia a téma, és az egyéb napi rendi pontok, de nincsen egyéb. Mindig Bosznia az egyetlen téma, és ez egyszerűen szánalmas, egészségtelen, és látjuk, hogy hova lehet eljutni, milyen eredményeket lehet felmutatni. és ezek inkább politikai, gazdasági kérdések, nem katonai kérdések, nincsen megfelelő együttműködés, összetett megközelítése van szükség, és nem segít, hogy ez nem történik meg. És végső soron ez katonák és civilek életébe fog kerülni, hogyha nem járunk el elég körültekintően. Köszönöm. Köszönöm, vezérezredes úr, Krampenhauer úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a legtöbb elhangzott megállapítással. Az együttműködéssel kapcsolatosan, Boszniával kapcsolatosan egy bővebb kérdésre reagálnék, amelyet feltettek az átmenettel kapcsolatosan és a kivonulási stratégiával összefüggésben. Azt mondanám, hogy ennek két fontos aspektusa van. Először is nem döntöttünk még erről, a benchmarkokat most dolgozzák ki, ez alapján történik majd meg a döntéshozatal. És a két aspektus, ahogyan már rámutattunk, az egyik az, hogy az EU integráció hatásait is figyelembe kell venni. És nagyon fontos, hogy a politikai attitűd is hozzájáruljon, hogy megfelelően működjön az állam. A másik aspektus az egyfajta előmozdító tényező, amit az európai lendület jelent. A politikai extrémizmus a törvénytelenségből táplálkozik, és pontosan ezt a gyökeret próbáljuk eltávolítani. Megpróbáljuk megszüntetni a büntethetetlenséget, kockázatossá akarjuk tenni számukra mm, az különböző emberek számára, hogy ilyen tevékenységbe bocsátkozzanak. A másik elősegítő tényező amiről Felerül is beszélt, vagyis, hogy a rendőrségi kollégáival nagyon sokat dolgoznak ezen a területen, az igazságügyi területen is, hogy együttműködési gyakorlatokat dolgozzanak ki a különböző rendőrségi egységek között, amelyek jelen vannak a terepen. És ez az együttműködési gyakorlat igen lényeges, mert legyőzi a még meglévő lélektani akadályokat, az együttműködés megtanulása segít ezeknek a pszichés gátaknak a lebontásában, és ezért van szükség az, a közös felépésekre a szervezett bűnözés ellen, hiszen így megtanulnak együttműködni a különböző rendőrségi erők, hiszen néha az, EU, a, az egyik erő veszi át a vezető szerepet, máskor a másik. Tehát ez egyfajta alulról felfelé irányuló törekvés vagy megközelítés, meg kell teremteni az alapfeltételeket a fenntarthatóság érdekében, a fenntarthatóságot pedig az alapján lehet megítélni, hogy milyen eredményeket tudunk felmutatni, hogy ez elég erőse a kivonuláshoz. Igaz, hogy a civil operációk kevésbé költségesek, mint a katonai, költség, katonai operációk, tehát ennek az átmenetnek előbb-utóbb be kell következnie. Az EUPM nagyon jó munkát végzett az elmúlt években Boszniában, és ez hozzájárul ahhoz, hogy végső soron átadjuk a helyi hatóságoknak a teljes irányítást. Köszönöm szépen, Feller úr! Köszönöm szépen! kicsit más, de hasonló okokból, mint ahogyan elhangzott, végső soron reagálnék arra a kérdésre, hogy 2011 végére milyen helyzetre számítunk. Vannak ennek természetesen politikai összetevői is, hiszen ez politikai döntés lényegét tekintve. Továbbra is technikai, szakmai tanácsokat szolgáltatunk a döntéshozatalhoz, ez azért elsősorban politikai döntéshozatalt jelent. Megvannak a kapacitásaink és a képességeink, ezeket tovább építjük, ez még folyamatban van. Az EUPM szempontjából azt tapasztaltuk, hogy voltak erőfeszítések, hogy karcsúsítsák Bosznia-Hercegovinában a rendészeti és igazságügyi szerveket. Végső soron ez a folyamat a két rendőrségi reformtörvény kapcsán 2008 tavaszában történt ez, tehát ezek eredményeképpen olyan szerkezetek jöttek létre, amelyek tartalmazzák a rendészeti szervek koordinációját, de még mindig nagyon komplex a rendészeti funkció. 17 különböző ügynökségről beszélünk, nemzeti, kanton, regionális szinten, 13 különböző belügyminisztériumról. Ez olyan helyzet, amely a politikai folyamatok eredménye, és gyakran elhangzik, hogy itt tartunk, és ebben az összefüggésben ez a kapacitás magába foglalja az összes érdekeltet, az állami szintet is, és a politikai akaratnak is meg kell engednie, hogy állami szintre emeljék a rendészeti és az igazságügyi erőfeszítéseket. Hangsúlyoznám, az eu forral szemben nem az ENSZ-hez tartozunk, a politikai döntések függvényében működünk, tehát a 2011-es politikai döntések től függünk, Bosznia-Hercegovina hívott meg minket az elnökség, és a mandátumunk időszaka során fenntartható intézményes folyamatokat próbálunk megerősíteni, ahogyan ez elhangzott. Az együttműködés, a koordináció és a kommunikáció területén ezek azok a kihívások, amelyekre folyamatosan választ kell találnunk, és a sikerünk az, hogy technikai szakértőket hoztunk a terepre, a rendészeti, a igazságügyi területről, összevontuk őket együttműködésben, intézményes együttműködést alakítottunk ki, a régiót is bevonva, kiváló együttműködés folyik technikai szinten Zágráb, Belgrád és más központok között. A rendészeti szerveknek nincsen gondjuk már a kommunikációval ezen a szinten. Hogy most ugyanez igaz-e a politikai szintre is, ezzel kapcsolatosan volnának fenntartásaim, de az elmúlt hetekben, hónapokban javult a helyzet, de úgy gondolom, hogy nekem nem kell a politikai témába különösebben belemerítkeznem kapacitásokról, képességekről van szó, hogy együttműködjünk rendészeti területen. Ezt egyre inkább a nemzeti szereplőknek kell átvenniük. A rendőrségi együttműködési igazgatóság keretében ezt nem régiben alapították. Ez az egyik legfontosabb projektünk, hogy valóságá váljon ez az együttműködés terén, és valódi együttműködés jöjjön létre az ügynökségek között. Hogyha a jövőre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy 2000 ezt önök is tudják, tehát 2000 10 októberben választások lesznek, és akkor látni fogjuk, hogy mi a valós helyzet politikai szempontból, vagyis Bosznia-Hercegovinának milyen politikai lehetőségei lesznek a cselekvésre. Ez az én szempontom, hiszen a rendészetről nem gondolkodhatunk miniszteri szint, a miniszteri szint és a politikai szint figyelembevétele nélkül, hiszen ezek azok a szintek, ahol az erőfeszítéseink a legkevésbé fejlettek, van előrehaladás, egyeztetünk a miniszterekkel, megpróbáljuk megértetni velük, hogy ezeknek a politikai döntéshozatali folyamatoknak a szervezése, szabályozása miért lényeges. Minden erőfeszítés nagyon lényeges ebben a tekintetben. Törökország szerepe három rendőrtisztünk van, és két civil szakértőnk a missziókban kiválóan bizonyítanak, teljesítenek. Elkötelezett szakértők, problémákat oldanak, meg nem jelentenek problémát. Az elmúlt tíz évben török rendőrségi szakértőkkel az ENSZ-ben, az Európai Unióban ugyanez a tapasztalatom, csak pozitív tapasztalatom van, gyorsan még megemlíteném. Azt is, amit Gómez asszony mondott, a társfelővizsgálati mechanizmusról az Európai Tanácson belül úgy értékelték ebben a peer review-ban, hogy gyanús mennyiségű pénzügyi tranzakció történt. Ez csak azt jelzi, hogy a rendszer mennyire pontosan meg tudja állapítani, vagy rá tud mutatni a gyanús tranzakciókra, és fel kell tárnia ennek a rendszernek a pénzmosási akciókat, amelyek a szervezet bűnözése vagy a terrorizmusra vonatkoznak, és e tekintetben is részt veszünk a munkában, a tekintetben, hogy a pénzügyi hírszerzési főosztály, amely most a SZIPA része, ez az állami nyomozóügynökség, tehát ennek a bevonása javíthatja a sikerét és a hatékonyságát az én intézkedéseknek. Ezek az intézkedések, ezek az üzenetek, azt is bizonyítják, hogy ez az elkötelezettség nyilvánvaló minden résztvevő szempontjából. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez nem személyi fellépés függvénye, hanem intézményfejlesztés kérdése. A következő 18 hónapban ezen fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, tábornok úr. Mekol tábornok, köszönöm szépen, hogy nagyon világosan felvázolta a missziójuk célját. Új vagyok az ügyben, nem tudom, hogy mi a Berlin plusz megállapodás lényege, de nagyon érdekes számomra személy szerint, hogy a NATO és az EU erők hogyan működnek együtt, vannak-e átfedések, konfliktusok. A Berlin plusz kifejezetten ezekkel foglalkozik, ha jól tudom van egyfajta, van egyfajta misszió modell, és van-e esetleg, vannak-e problémák az együttműködéssel kapcsolatosan Boszniában? Köszönöm szépen. Bütikoffer úr. Äh, äh, Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, még egyszer jelentkezem. Meg kell vallanom, hogy én egy kicsit szkeptikusan viszonyulok ahhoz a reményhez, amit egyesek eh, táplálnak, nevezetesen, hogy a rendészeti nehézségek, nem feltétlenül eh, hatnak ki a biztonsági helyzetre Szerintem itt a biztonsági jelenlét hiteles, és el kéne kerülni, hogy ez esetleg egy politikai instabilitás miatt csorbát szenvedjen. Én még egyszer szeretnék rákérdezni az elnökség szerepére Bosznia-Hercegovinában, ami az elnökséget illeti a jelenlét fenntartása kívánatos, és a folyamat során azok a tagállamok, amelyek részt vesznek jelenleg az Alteában, hogyan szervezik meg a boszniai-hercegovinai vezetőség bevonását? Vannak -e találkozók például és tárgyalnak-e a boszniai hercegovini vezetőséggel az Altea jövőjéről. Ezt önök hogyan látják? Merci. Köszönöm szépen, McCall tábornok. vezérezédes. Uh, thank you, and um, Berlin Plus. A Berlin szólnék néhány szót. Ez olyan helyszínekre vonatkozik, ahol a NATO katonai kapacitást biztosít, az EU pedig civil kapacitást, és ilyenkor az EU kihasználhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket a NATO mm, struktúrája jelent, logisztikai szempontjából, stb. és információ cserére kerül sor. Tapasztalataim szerint ez hatékonyan működik, sőt nagyon hatékonyan is, és ez ilyen időszakban, amikor körülöttem mindenhol a hatékonyságról van szó a védelmi intézményekben, ez nagyon lényeges. Ebből a szempontból saját tapasztalatom szerint ez nagyon hatásos módja az eljárásnak. Azután az EU és a NATO és más együttműködését illeti más szintéreken. Afganisztánra gondolok elsősorban az ISF és az EUPOL között, és a KFOR között, és az EULEX között, illetve a nyíltengeri műveletekben. Ezekben a műveletekben a megállapodás szerinti keretek nagyon megnehezítik a formális információáramlást a két intézmény között, kiváló együttműködés működik a KFOR-ral. Ez nagyon érdekes példa, hiszen tényleg kiváló az együttműködés, de az informális, taktikai szintű, és úgy működik, és ezt egy kicsit óvatosan mondom, de azt kell mondanom, hogy a politikai iránymutatások ellenében, ellenére működik ez ilyen jól gyakorlatilag nem azt csinálják, amit parancsba kapnak, de hát ez nem a jó eljárás. És ez akadályt jelent az átfogó együttműködés és megközelítés érvényesítésében, hiszen hosszú távú stratégiai célok vannak, a két szervezet között nagyon nehéz a dialógus, és ez alapvető nehézséget jelent. A, ha az, valaki a terepre látogat, akkor érezni fogja, hogy a KFOR és az EULEX nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy ez működjön, de nem az ő feladatuk volna ez, hanem olyan keretekre van szükség, amelyek elősegítik a párbeszédet. Most nem ez történik, hanem inkább akadályozza az információáramlást. Én ezt most a politikai szintre vinném vissza ezt a problémát. Ez egyébként az is politikai szintű probléma, és nem tudták még eddig megoldani. Köszönöm. I'm sorry, the, um, the, the, the other question. Nem tudom, a másik kérdés, ha jól értettem, akkor arra vonatkozott, hogy a Bosznia-hercegovinai elnökség hogyan viszonyul az Alteához? Nem vonom kétségbe a kérdés jogosságát, de ez azt hiszem, hogy politikailag meglehetősen kényes, ezt inkább politikusokra hagynám. Ami pedig az együttműködést illeti az Alteával, ez megvan, helyszínen ez működik, és politikai szinten is eredményesnek mondható. Tisztelt Uraim, nem tudom, hogy hozzá kívánok-e még tenni az elhangzottakhoz, vagy minden elhangzott. Köszönöm szépen a részvételüket. Nagyon örülünk, hogy meghallgathattuk Önöket, és hogy részt vettek a vitám, vitánkban, és mint ahogy említettük, az új NATO stratégiai koncepcióval kapcsolatosan egy újabb vitát fogunk szervezni, arról, hogy az EU milyen álláspontot képvisel ebben. Remélem erre minél előbb sor kerül. Köszönöm szépen tehát még egyszer a látogatásukat és az albizottságunk legközelebb június 23-án tartja ülését. Köszönöm.